Köszönöm, hogy az elnökséget ilyen korán meghívták, és megengedik, hogy elmondhassuk, hogy a következő öt és fél hónap során mit kívánunk tenni. Az elnökségek általában rájönnek arra, hogy eredeti terveik, ambícióikat gyakran felülírja a valóság. Ezt mi már az elnökségünk előtt tudtuk, hogy vár várhatóan váratlan események fogják átírni a programunkat. Ez már is megtörtént. Kiberbiztonságot szerettük volna a fő témánká tenni, és annak ellenére, hogy ezzel továbbra is foglalkozunk miniszteri szinten, a párizsi események más fellépést tettek a sürgősségi lista elejére. de megvizsgálva a tényeket és a következtetéseket, nézzük meg a tanács következtetéseit is. A Brüsszeli Zsidó Múzeum elleni a Sárdi Ebdó szerkesztősége és általában a párizsi támadások után egyértelműnek tűnik, hogy mit kell tennünk. Egyre több felkiáltó jellet teszünk a sürgősségi feladatok mögé elé. Az elnökség ezt komolyan veszi, és a meglévő megállapodások alapján, amelyeket az utóbbi években kötöttek a tagállamok egymással, most a végrehajtásra fogjuk helyezni a hangsúlyt. Egyeztettünk az a brit miniszter May asszonya, és ő is megerősített minket ebben, hogy nem új szabályok kellenek, hanem végrehajtás, végrehajtás, végrehajtás. Hogyan? Két fő téma köré csoportosítjuk a feladatainkat. Az első az információ megosztás, a második pedig a helyi megközelítések összefogása, támogatása a radikalizációval szemben. Leginkább helyi szinten lehet megelőzni a radikalizációt. A brit miniszterasszony tehát a végrehajtásra helyezi a hangsúlyt. Mi a collect, check és connect szavakkal írjuk ezt le magunknak, tehát információgyűjtés, ellenőrzés és felhasználás adják a végrehajtási programunk sarokpontjait, tehát hogy a meglévő rendszereket összefogottabban használjuk. Láttuk, látjuk a nehézségeket a végrehajtásban. Gyakran például a definícióink sem egyeznek meg, az adatgyűjtés is más jogalapon történik a tagállamokban, más típusú adatokat gyűjtünk gyakran, és, és ezért most arra törekszünk, hogy a definíciók közösek legyenek, hogy ne, ne csúszhassanak be lefedetlen területek. Két hét múlva lesz informális tanácsülés ebben a témában, és az egyik fő témánk az lesz, hogy ezeket az akadályokat hogyan lehet leküzdeni az adatcserében. A jó gyakorlatok cseréjéről fogunk beszélni, és a következő hónapok során konkrét előrelépést szeretnénk elérni a definíciók, az, a standardizáció, az információs rendszerek közelítése terén, ahelyett, hogy most új dolgokat találnánk ki, új adatbázisokat hoznánk létre, új néven. Végül is vannak jó rendszereink, ezeket csak használni jobban és együttesebben kéne használni. Ez volt a collect oszlop, pillér, az gyűjtés. Na most jön a check. Az információ ellenőrzése, szűrése, és az információk egymáshoz rendelése a második feladat. Ezt is csak hálózatos rendszerben lehet értelmesen csinálni, erre nagy hangsúlyt helyezünk. De a connect az nem csak a rendszerek összekötését jelenti, hanem a helyi és a nemzeti szint összekötését is, a helyi közösségek egymással való összekötését is jelenti. A megelőzésre, ha akarjuk helyezni a hangsúlyt, akkor a helyi erőfeszítéseket kell leginkább támogatni. Az elmúlt években látható volt, és ma is Jakartában, illetve tegnap Isztambulban is kiderült, hogy leginkább városokat támadnak a terroristák. Az informális tanácson tehát a városvédelem sajátosságaival is akarunk foglalkozni, hogy a, a szélsőséges erőszak hol, hogyan állítható meg a városok falai előtt. Helyi megközelítésre helyezzük tehát a hangsúlyt. Az ECTC program beindul, az európolas kolléga erről már többet mondhat, és elindítottuk a Radicalization Awareness Network kiválósági központot is, amely a radikalizációval kapcsolatos adatok végső találkozó helye, és a helyi erőfeszítése koordinációs központja. Az elnökség alatt szakértői találkozót is szervezünk a helyi radikalizáció ellenes erőfeszítések témájában, és a cselekvési programot ezzel az aspektussal kívánjuk bővíteni. Köszönöm. Az ECTC előadását fogjuk következőképpen meghallgatni, és gondolom majd utána a kérdésekre is választ az előadónk. Most szeretném bemutatni Luigi Szerekát, a belügyi főigazgatóság igazgatóját. Luigi. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy a bizottság is meghívást kapott és röviden beszélhetünk ebben a témakörben a terrorizmus elleni harc és a radikalizáció megelőzése, információ megosztás, a bizottságunknak fontos politikai prioritása ez. A biztonsági rend is prioritásként határozza meg ezt a területet, a jobb információcserét, a meglévő eszközök használatának maximalizálását, még mielőtt új információ csere rendszereket hoznánk létre, illetve az operatív együttműködés fokozása, ezek a fő prioritások. A bizottság nagyon aktív ezen a területen. 2015 nagyon sűrű év volt. A megfelelő struktúrákat kellett létrehozni, a jogi eszközt, amelynek alapján ez a két fő célkitűzés, a műveleti együttműködés és az információcsere továbbfejleszthető. Biztosom, délelőtt már említette önöknek azokat a legfontosabb fejleményeket, amelyek ezen a területen történtek. A kiválósági központ elindult, informális tanács lesz majd a hónap végén, és július 1 -e óta van egy ezért felelős egység az Interpolon belül, az ECTC, a terrorizmus ellenes központ, amiről mindjárt szó lesz, elkezdte működését, majd a tanácssal párhuzamosan ezt is bemutatják. Az Európol és a CEPOL között együttműködés indult, a szakbizottság és a tanács pedig a PNR irányelvben meg tudott egyezni. Novemberben két biztonsági csomagot indítottunk el, az egyik egy irányelv a terrorizmus elleni harcról, és a lőfegyverek korlátozásáról, valamint egy EU cselekvési terv a lőfegyverek illetéktelen, illetve jogszerűtlen kereskedelmével szemben, illetve ez a robbanószerekre is vonatkozik. Ezek a jogszabályokatási intézkedések, de ami a lényeg, hogy minél gyorsabban elfogjuk ezeket az intézkedéseket, és végre is hajtsuk őket, a műveleti együttműködés fokozódjon a tagállamok között a meglévő adatbázisok és információcsere, ezeket teljes mértékben ki kell használni a tagállamok részéről. Nagyon örömmel említem, hogy a Schengen információs rendszer használata fokozódott az elmúlt időszakban november óta a külföldi harcosok tekintetében 45% körüli a, az adatfelvétel a figyelmeztetés felvétel a tagállamok részéről nem elég ez, de azért biztató jel. Egyértelműen arra mutat, hogy jó irányba haladnak a dolgok. A Prüm rendszer nagyon fontos, itt is jobban kell teljesíteni. Több tagállam esetében még vannak hiányosságok. Tudjuk, hogy az ellopott és elveszett dokumentumok adatbázisát, az Interpol adatbázist jobban kihasználni. A bizottságnak a következő napokra, hetekre ezek az, a prioritásai. 2016-ra, ahogyan délelőtt elhangzott, a bizottság véleménye szerint konszolidációra kell sort keríteni. Mind az információcsere területén, a műveleti együttműködésben is sok az elvárás, és reméljük, hogy a 2015-ös sok munkának az eredménye már megmutatkozik 2016-ban. Köszönöm szépen. Köszönöm Luigi. Martin úr nem jelent meg. Akkor hallgassuk meg a szakbizottság tagjait. Ask questions, please just take És hogyha kérdések hangzanak el, akkor kérem az előadóinkat, hogy jegyzeteljenek és válaszoljanak azokra a kérdésekre, amelyek őrájuk vonatkoznak Először Kora Capel asszony. Uh, thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a vendégeinket, és uh, nagyon nagy érdeklődéssel hallgatjuk, hogy hogyan lehet jobban megelőzni terrorista támadásokat az információcsere fokozásával. Érdekelne, hogy az Interpol képviselője hogyan gondolkodik a különböző adatbázisokról, amelyek az EU-ban működnek, a SIS, a VISZ és az Eurodac. Tudjuk, hogy nem minden tagállam aktualizálja ezeket rendszeresen. Ön szerint hogyan lehetne ezeket jobban használni, javítani az információcserét és az egyeztetést a tagállamok között? Ami az önök és az Európa közötti együttműködést illeti, erre milyen lehetőségeket lát? Hogyan lehetne ezt javítani? fokozni. Harmadszor pedig a külföldi harcosokról szeretnék kérdezni. Számunkra ez nagyon fontos kihívás, ők gyakran európai állampolgárok, hogyan próbálják, melyik oldalról próbálják megfogni ezt a problémát. Az elnökséget is üdvözölni szeretném, és köszönöm, hogy eljöttek. Nagyon örülök, hogy arra összpontosítanak, hogy hogyan lehet a meglévő eszközöket jobban kihasználni, ugyanúgy, hogy a bizottság is és arra szeretnék rákérdezni, hogy milyen terveik vannak, hogyan akarják arra rábírni a tagállamokat, hogy aktualizálják, használják és végrehajtsák a meglévő eszközeinket, hogy tudjuk, hogy kilép be az Európai Unióba jelenleg, sajnos ezt még nem mondhatjuk biztonsággal, bár az eszközök rendelkezésre állnak. Köszönöm. Dupré kolléga. Euh, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Először megköszönve az itt levőknek a látogatást. Az Interpol képviselőjéhez szól az első kérdés. Ez az ellopott vagy elveszett dokumentumok adatbázisára vonatkozik. Az általam rendelkezésre információk szerint, és erősítse meg, vagy cáfolja, a bizonyíték, az útiokmányok elvesztése és ennek az információnak a megjelenése Interpolban e között jelentős idő eltelik, és ebből az időből kifolyólag vannak veszélyek, nem lehetne harmonizálni azt, hogy az adatok, az elveszett úti okmányokról adott adatok egységesen legyenek kezelve. Aztán az információ gyűjtésre kérdeznék még rá a határon. Nincsen minden eh, határszerv, határőrizeti szerv összekötve a központi adatbázisba. Ez igaz-e? Tehát az gyakorlatilag nem minden határőrünk van hozzá kötve eh, az adatbázishoz, nem éri azt el, és eh, tudnak-e olyasmit ígérni, hogy ez a közeljövőben javul. További kérdéseim az adatgyűjtéssel kapcsolatban az, ami Abdeszalám Salammal történt, akiről esett egy kis, e, talán egy szót ejtett ön is, e, aki Párizsból háromszor lett megállítva, mielőtt eljutott Brüsszelbe a merénylet e, estéjén. Ráadásul Belgium jelezte az SES 2-ben ennek az embernek a veszélyességét. A 73-as ha, a 35-ös és a 36-os cikk alapján e, jelezték volna, akkor az információt kicserélik. De mivel a 73-as cikk e, bocsánat, a 76-os cikk 3-as e, pontja alapján jelezték, ez gyakorlatilag bizalmas titkosszolgálati információ volt, ennek ebből kifolyólag a rendőrséggel azt nem osztották meg. Ez egy teljesen nevetséges helyzet, mert a, az azonosítás után el is kell kapni a terroristát. Sajnos a jelenlegi együttműködés nem megfelelő, nem teszi azt lehetővé. Vajon lehet-e megváltoztatni ezt a helyzetet úgy, hogy a 36-os cikk 3-as bekezdése alapján adott információk eljussanak az Europolhoz és a különböző szolgálatokhoz. Ez egy konkrét kérdés, ami egy konkrét operatív hibára hivatkozik, és ugye az elnökség arról beszélt, hogy az információ csere hatékonyságát javítani szeretnék. Thank you very much, Gerard. Köszönöm, Gerard. Anna Gomes következik. Well, I'd like to... Köszönöm. Amikor az elveszett és ellopott útlevelekről beszélünk, ugye akkor ott több ezer útlevélről van szó, és ezek ugye csak európai útlevelek, vagy olyan országok útlevelei, amelyek segítségével könnyen be lehet utazni az Európai Unióba, ugye? Lát-e javulást? látnak-e javulást a különböző adatrendszerek összekötésében, és hogy ez megjelenik a nemzeti szinten. Nemzeti szinten ugyanis szintén azt figyeljük meg, hogy a nemzeti adatbázisok sincsenek összekapcsolva. Portugáliában szintén nincsenek a különböző rendvédelmi adatbázisok összekötve. Tehát a nemzeti szinten sem valósul ez meg, és úgy tűnik európai szinten sem. Rob Rainwrightot az Europoltól arról kérdezném, hogy mit gondol arról, hogy a PNR eszköz, amelyet elfogadtunk, nem tartalmazza a magánjáratokat, tehát azokat úgy tűnik, hogy nem ellenőrzik, vagy a tagállamok döntik el, hogy ellenőrzik-e, illetve a charterjáratok esetében is gyakorlatilag a tagállamok döntik el, hogy milyen rendszer alapján ellenőrzik az utasokat. Látnak-e tényleges javulást az információ kiaknázásában, és ez megjelenik-e ez a javulás a fegyver kereskedelem elleni fellépésben. Az utolsó kérdésem, Tehát például a külső hírszerzési adatokat megfelelően artikuláljuk-e tehát nem tudom, itt Libiára gondolok elsősorban, hogy hogyan lehet ezeket olyan módon, ezeket az adatokat olyan módon értékelni, hogy elkerüljük a támadásokat. Látják-e, hogy javul-e nemzeti szinten a titkos szolgálatok munkája, e, és hogy jobban tudják-e például a közösségi médiában azonosítani az esetleges veszélyeket, Holmeyer First, thank you very much. Köszönöm, és azt is köszönöm, hogy eljöttek hozzánk eszmét cserélni. Több kérdésem is lenne. Az Interpol nál brutálisan őszinte leszek. Önöknek nem csak kedves tagállamok a tagjai az Interpol rendszernek, hanem kevésbé együttműködik, mondjuk így. Mennyiben zavarja ez az egész rendszert, az információ áramlást, hogy egyes országok tudatosan és nyíltan megtagadják az együttműködést. Lehet-e ezekkel szemben valamit tenni? Van-e esély annak, hogy mégis kikérjünk tőlük információkat? És a bizalom-bizalmatlanság légköre hol tart? Mit lehetne ezen a légkörön javítani? Bármilyen okokból is állt elő bizalmatlanság. Anna gomes közösen engem is érdekelne, hogy az air carrierek, a légitársaságok ellenőrzése egyforma. Ugyanis ugye a tagállamok ellenőrzik a légitársaságaikat, korán sem egyforma metodika alapján, utasaratok tekintetében. Tehát például miután az adatokat esetleg kicserélték jó esetben, akkor önök mit tesznek ezekkel? Állítólag 45%-át az adatoknak nem lehet beszerezni. És ezzel együtt mégis mindenki azt mondja, hogy javul az információcsere, de hát ha az információ fele még önökhöz nem jut el, akkor mi értelme az egésznek? A tagállamok adatcsere iránti lelkesedését itt radikálisan meg kéne javítani, mert konkrétan látjuk, hogy az adatcsere hiánya miatt csúszik ki a terrorista a hálóból, noha többen különböző helyeken látták, érzékelték a jelenlétét. és a bizottsághoz is szeretnék kérdést intézni az elnökség által elmondottak alapján. Ugye a meglévő adatbázisokat akarjuk jobban használni. Itt csomó irányelv és rendelet vonatkozik ide, függően attól, hogy milyen adatokról van szó, más a gyűjtési metodika. Az automatikus Eurodac adatösszehasonlítás, vagy a CIS adatok összehasonlítása nem is lehetséges, hiszen különböző formátumban vannak ezek az adatok, és a hamis útlevél és a, a új lenyomat adatok nem érnek össze. Tehát megint csak a rendszerintegrációval vannak súlyos bajok. Tervezi-e a bizottság, hogy ezeket az adatrendszereket jobban összeköti a technikai kompatibilitást ösztönzi, illetve megvalósítja, és végre nem csak utólag, utólag fogunk tudni reagálni majd a támadások után, hanem némi prevenció is elképzelhető lesz esetleg. Intfeld asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr! A sok téma közül engem az információcsere foglalkoztat leginkább. Annak örülök, hogy a tagállamok most kijelentették, hogy javítani fogják az adatcserét, de az ördög mindig a részletekben búvik meg, és engem nem győztek meg igazán. Ugyanis, ha több az adatsere, akkor a demokratikus felügyeletnek is növekedni kell, tudtommal, mert ugyan még az együttműködésem elég jó, de az, az adatserének az demokratikus ellenőrzése meg még kevésbé jó. Érdekelne, hogy ezen a területen is terveznek-e előrelépést. És a PNR irányelv megszavazása után itt a parlamentben egy új ellentmondás alakult ki. A tanács egyfelől gyönyörű fogadkozásokat tesz az információ cseréről, ugyanakkor gyakorlatilag megtagadja nyíltan az EUPRR irányelv kapcsán az adat szolgáltatást. Tehát akkor mennyire komoly, mennyire tisztességesek ezek a fogadkozások, szerintem nem azok, és azt is furcsának talán, hogy a tanács a kötelező adatmegosztás elvéjének ellenáll a PNR adatok kapcsán, ugyanakkor elfogadja a kötelező adatmegosztást az USA-val, mint a víza könnyítési program részét. Ugyanakkor az USA nem osztja meg velünk ugyanezeket az adatokat, Ugye a lelőtt repülőgép kapcsán derült ez ki, a Krímfélsziget fölött lelőtt gép kapcsán. Tehát miért fogadjuk el azt, hogy az USA-nak egy oldalon kiadjuk az adatokat, bármennyire szeressük is őket, és egymásnak miért nem adjuk ki továbbra sem az adatokat itt Európán belül? Tehát ezek a gyönyörű nyilatkozatok a tanácsi részéről, enyhén szólva, gyenge alapokon állnak. az hisz adat csere sem fedi le csak a tagállamok felét. Ott a SZISZ rendszer mi akadályozza meg önöket abban, hogy mindenkinek az adatait ott összefoglalják. Ugye volt az a belga fickó, akit háromszor is ellenőriztek, ellenőriztek miközben menekült Franciaországból Belgiumba, és mégsem sikerült elkapni. A párizsi támadások mögött állítólag, azt olvasom az újságban, egy Abaud nevű fickó áll, akit már köröztek bűncselekmények miatt, és mégis szabadon utazgatott Franciaország és az Egyesült Királyság között, és az Egyesült Királyság sem arról híres, hogy túl puhák lennének a bűnözőkkel, és oda-vissza utazgat. Hát könyörgöm, erre mit mondanak a tagállamok? Hát egy már bűncselekmények miatt körözött személyt hogy nem lehet nyilván tartani, hogy hol, hol járkál. Tehát kötelezővé kell tenni az adatcserét, persze megfelelő jogalapon, és nem ilyen ö, ö, zárt ajtók között kötött bilaterális ö, sötét egyességek alapján, hanem egy nagyon egyértelmű, nagyon szépen lefektetett hatékony rendszerben, amit persze felügyel valaki. És nem akarok további javaslatokat hallani, hogy mit kéne tenni, de pláne nem akarok olyan híreket hallani, hogy ismert terroristák, ismert bűnelkövetők szabadon szaladgálnak Európában, mert a tagállamok nem cserélnek adatot. Ez elfogadhatatlan. Magyarázzák meg a tagállamok a saját polgáraiknak, hogy miért fontosabb az emberi életeknél a nemzeti szuverenitást védelmező ö, dumák? Mr. López Aguilar. Köszönöm szépen, López Aguilar úr. Is he here? Did... Ha itt van. She, yes, please. Just a couple of questions because this is... Néhány kérdés, hiszen nem az első alkalom, hogy erről a témáról beszélünk, vagyis az információcseréről. cseréről a terrorista fenyegetés elhárításában, és hogy európai szintű stratégiát próbálunk erről alkotni. Az első kérdésem, amit szeretnék felvetni, és információ, illetve eszmecserét indítványozni a panellel, ahhoz kapcsolódik, hogy mennyire lényeges a célzott képzés, amikor az információ cseréről beszélünk gyakran túl hangsúlyozzuk a jogi kereteket, erről már sokat beszéltünk erről a kérdésről, többször is, nem csak ebben a szakbizottságban, hanem a plenárison is. Felmerült az az elképzelés, hogy mit kellene tenni annak érdekében, hogy valamilyen embryonális európai FBI jöjjön létre. Ennek vannak jogi vonatkozásai, intézményes vonatkozásai, és a politikai akaraton túlmenően konkrét képzésre is szükség van az információ cseréhez. Az önök tapasztalata szerint milyen a megbízhatósága, és nem csak a politikai akaratról beszélek a biztonsági szolgálatok részéről, a különböző tagállamok szolgálatai részéről, hanem hogy milyen képzésre és eszközökre van szükség ehhez. Második kérdésem. Egy olyan ellentmondáshoz kapcsolódik, vagy vitához, ami a párizsi terrortámadás után merült fel, azzal kapcsolatosan, hogy mennyire volna kivitelezhető, hogy az európai szerződésekben, a Lisszaboni szerződésben, nevezetesen a 47. cikkben az Európai Unió működéséről szóló szerződésben a 222-es e, cikkben szerepel egyfajta szolidaritási záradék terrortámadás és terrorfenyegetés esetére. Miről is van itt szó? Ez kapcsolódik-e ahhoz a kérdéshez, amiről most beszélünk? vagyis hogy fokozni kell az információcsere kapacitásunkat, hogy ez működőképesebb és hatékonyabb legyen a terror támadások ellen fellépve. Ez tehát segítene, hogy ezeket a homályosan megfogalmazott, nyitva hagyott szolidaritási záradékokat, amelyek egyébként már ott vannak a szerződésben, ezeket feltöltenénk valamiféle pontosabb tartalommal, hogy ezzel kötelezővé tegyük a tagállamok számára az együttműködést, például az információcsere tekintetében. Köszönöm. Thank you. Um, Mrs. Joseva, please. Joseva asszony. Благодаря, господин председател. Аз имам два конкретни въпроса. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem volna. Az első, ahhoz a meggyőződésünkhöz kapcsolódik, Itt most a tolmácsok elnézést kérnek, egy kis technikai hiba merült fel. Okay. okay? Okay. Az első kérdésem tehát a következő. ahhoz a meggyőződésünkhöz kapcsolódik a parlament részéről, hogy nem tehetünk egy előségjelet a migráció és a terrorizmus közé. A két fogalmat nem szabad összemosni, ez hiba volna. Voltak incidensek Párizsban, Isztambulban. Az elkövetők közül néhányan úgy lépték át a határt, hogy menedékkérőnek álcázták magukat. Új stratégiára, új ügynökségre van szükség a határellenőrzések javítására nézve. Az Interpoltól szeretnék kérdezni valamit. Mit lehet tenni a stratégiában, optimalizálandó az erőfeszítéseinket? Második kérdésem a külföldi harcosokra vonatkozik a tagállamoktól kaptak-e információt arról, hogy a külföldi harcosok milyen útvonalakon mozognak. Nem csak az EU tagállamokra gondolok, hanem Törökországra is. Törökország nagyon fontos szereplő ezen az útvonalon. Már csak azért is, mert hosszú határszakasza van Szíriával. Hogyan kellene reagálni azokra a harcosokra, akik az ISIS nevében cselekmények, terrorcselekményeket követtek el. Laura. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nyilvánvalóvá vált már az elmúlt viták alapján, hogy az információk megvannak, de az információ csere hiányzik a tagállamok információt cseréjéről kell tehát beszélni, nem csak a párizsi támadásokról, már a Charlie Hebdo esetében is felmerült az a probléma, hogy miért nem működik az információcsere. Gyakran új eszközöket szorgalmazunk, de most inkább jobban ki kellene használni a meglévő eszközeinket. Ezeket ki kellene használni, vagy meg kellene értenünk, hogy miért nem működnek előképpen, és hogyan tudjuk javítani a működőképességüket, hogyha hiányosságaik vannak. Az Európollal több alkalommal találkoztunk, és eszmecserét tartottunk. Úgy tűnik, hogy a fő probléma, és erre most megerősítést kérek, hogy így van, hogy nem minden tagállam ugyanazt az adat átvételi csatornát használja az információ cserében. Például a CNA-t nem használja minden tagállam, és mivel ez így van, ezért még ha adnak át is adatokat, ezt a saját tagállami eljárásaik szerint teszik, vagyis nagyon lassan zajlik az információcsere. Mire megérkezik az információ a célállomásra, addigra már igazából nem is használható, hónap hónapokkal késhet. Jó elképzelés volna, hogyha minden tagállam ugyanazt a kommunikációs csatornát használná, a Sienna rendszert, ez biztos felgyorsítaná az eljárásokat, és hasznosabbá tenné, vagy felhasználhatóbbá az adatokat. Szeretném tehát megtudni, hogy ez valóban így van, és hogy erre, amit mondtam, megoldás volna -e. Nem mondom, hogy ez mindent megold, nem ez lesz a csodaszer, de talán segítene megoldani a helyzetet. Azután a prioritásokkal kapcsolatos kérdésem a következő. Minden tagállamnak megvannak a maga prioritásai, és a szervezet bűnözés elleni harc nem minden esetben fő prioritás. A tagállamok esetenként végrehajtják az adatcserét, küldenek adatokat, de a szervezet bűnözés elleni harc nem tartozik a prioritásaik közé. És a legfontosabb szervezett bűnözői csapatok, szervezetek elleni harc sem tartozik a prioritásaik közé. Ezek az eszközök hatékonyabbá tehetnék a szervezetbűnözés elleni harcot. Szeretném tudni, hogy ezen a két kérdésen, amit említettem, dolgozni fogunk-e, és ön szerint tudnánk-e javítani az információcserét, és az elért eredményeket lehet-e javítani? Köszönöm. Sargentini asszony. Uh, Köszönöm. Ez egy rendkívül türelmes bizottság, nem csak azért, hogy eh, száraz és adatmentes előadásokra figyelünk, illetve azokat meghallgatjuk, hanem eh, ugye Rihában 2015. februárjában volt egy tanácsülés, eh, ahol megállapodtak abban, hogy az információ csere a titkos szolgálatok között, a biztonsági szolgálatok között jobb lesz, és abban is megállapodtak, hogy egy terrorista lista lesz Európában, és aztán januárban, 2016 januárjában azt hallom, hogy megpróbálják összekötni az adatbázisokat, és aztán két hét múlva pedig megnézik a legjobb gyakorlatokat, és hogy hogyan lehet előrelépni, ami jó ötlet persze, hogy így fogalmazzak. De igazán jól szeretném én jobban megérteni ezeket a dolgokat. Ami a tömeges megfigyelést illeti, mi a véleménye a szakértőknek arról a Strasburgi két nappal ezelőtti eh, bizottság határozatról, ahol egy magyar ügyben eh, Szabó kontra Magyarország ügyben eh, kimondta a bíróság, hogy tömeges megfigyelést demokráciában nem lehet alkalmazni. Nem fogom itt most a részleteit ismertetni a Strasburgi Bíróságnak. Aztán a másik kérdés az az, hogy ugye itt van az Interpol is, mi a szerepe az Interpolnak az Európán belüli adatcserében, és ki fogja ki fog belenézni az információkba, különösen Európán kívülről. Az Interpol vörös jelzéseiről szólva látjuk azt, hogy a harmadik országok ezeket a vörös jelzéseket rosszul használják fel, visszaélésszerűen és eh, így próbálják eh, visszaszerezni azokat, akik elmenekültek eh, az adott országokból, például emberi jogi aktivistákat, és aztán megkínozzák őket, rosszul bánnak velük. Én nem bízok mindenkinek az emberi, minden ország emberi jogi rendszerében, tehát kivéd meg bennünket ettől az esetleges abúzustól. Ódi úr következik. Köszönöm. Elnök úr, teljesen nyilvánvaló, hogy eh, ha valaki tovább akar lépni a megelőzés irányába a reakciótól, tehát a, a választól, akkor, akkor az adatcsere, az adatok kicserélése, az információ kicserélése egy olyan pont, ahol problémák azonosíthatók. Lengyel példa alapján tudom mondani, hogy eh, nagyon komoly adatmegosztási problémák vannak többet kell tennünk ezen a területen. A PNR-rel óvatosan kell bánni. Nagyon sokan turistaként utaznak. Az új PNR irányelv, illetve annak hatókören hibás lehet, tehát nem, nem feltétlenül alkalmas a cél elérésére. Aztán kérdésem az, hogy hogyan értékelik annak a annak a munkacsoportnak a munkáját, amely az online elemzésekért felelős. Ez gyakorlatilag egy első vonalas védőrendszer lenne az online radikális az online jelentkező radikális veszélyt kellene kiszúrnia. Aztán fontos az, hogy a beérkező adatokat azonnal továbbítsák, és valós időben elemezhessék ki azokat. Vannak ugyanis olyan incidensek, ahol nagyon gyors reakcióra van szükség. Például, ha a határon valakit visszatartanak, és az új lenyomatát ellenőrzik, ahhoz megint csak valós idejű adatcsere szükséges. Tehát mindezt megfelelően kellene megszervezni. Önök mit tennének? Hogyan lehetne az önök szolgálata szerint előrelépni? Köszönöm. Sí, muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A holland elnökség két alapvető elemről beszéltek az információ cseréről és a radikalizáció visszaszorításáról erre a fél évre előtekintve a különböző intézmények képviselőitől azt szeretném megkérdezni, hogy feltárták-e, feltérképezték-e a fekete pontokat, azokat a helyi entitásokat, ahol a legnagyobb számban radikalizálódnak a fiatalok és lesznek terroristák. Másrésztről az is kérdésem, hogy fogalkoztak-e azokkal a helyekkel, ahol a jobb gyakorlatok működnek, a legjobb gyakorlatok, ahol meg tudják előzni a radikalizációt. Vannak-e olyan jó gyakorlatok, mint például, hogy valamilyen protokollt lehetne létrehozni ez alapján, akár formálisan, akár informálisan, megelőző hálózatok létrehozásával, stb. Az is érdekelne, hogy feltérképezték-e tehát, azokat az államokat az Európai Unión belül, ahol a legnagyobb számban radikalizálódnak a fiatalok. Hol vannak ezek, honnan jönnek ezek a fiatalok? Belgium esetében úgy tűnik, hogy eléggé jelentős a terroristává radikalizálódott fiatalok száma. Ilyen vizsgálatot végeztek-e, vagy terveznek a következő hónapokban, ebben az évben a prioritásai között ilyen munkát végezni. Ki én még felszólalni? Nem látok jelentkezést. Akkor a urat kérem, hogy a prim megállapodás vonatkozásában a Sargentini asszony által is említett tanácsi informális találkozókról mondaná nekünk valamit? Ezek nagyon alapvető kérdései a biztonsági tanács mechanizmusának nagyon régóta gondot okozó probléma ez, nagy tagállamokban is. Nem csak azt akarom kérdezni, amit mindenki tud, hogy a tagállamok nem osztják meg adataikat kellőképpen, hanem engem az érdekelne, hogy ennek milyen káros hatá, hatásai vannak, illetve hogy van-e kumulatív hatása az információ megosztás hiánya, hiányosságai az ügynökségeknek mekkora ö, gondot okoz. Tehát például a tanácsi következtetések végrehajtását is lehetetlené teszi, vagy pedig kisebb probléma. A parlament nem lát bele ezen ügynökségek belső működésébe, pláne nem a nemzeti hírszerzésbe és ezen szolgálatok együttműködésébe. De a Prüm megállapodásról azért van véleményünk, és ez a jelenlegi helyzet, ahogy az lecsapódik legalább a mi tudásunkban, az elfogadhatatlan. Kérem tehát, hogy válaszoljon majd erre a kérdésre is. De most akkor inkább korulnak adok először szót, önhöz is intézte kérdést. Köszönöm, elnök úr. Saját meglátásom az, hogy lehet magunkat a körülmények áldozatainak is tekinteni, de lehet, hogy a jövő sikerének az állaga is nálunk van, letéteményesei vagyunk most azért van már egy olyan keretmechanizmus, egy architecture, amely <clears throat> a hírszerzési információ megosztását szolgálja. Az más kérdés, hogy ez mennyire működött, mennyire sikerült felhasználni az adatokat, milyen egyedi problémák, vagy célok, vagy technikai gondok módosították ennek a hatékony működését. saját meglátásom az, hogy a lokális helyi szintről regionális szintre emelkedett az együttműködés, de most globális kihívásokkal nézünk szembe. Hirtelen tehát nagyot lépett a probléma, nagyságrendje előre, és ezért multidisziplináris megközelítésre van szükség. És ezt a az ütemét a probléma nagyságrendjének, növekedésének nem tudtuk követni. Egy konkrét kontextusban szerzett információ, hogy hol releváns, például ugye a görög szigeteken begyűjtött adatok hiánya óriási gond. Ugye a helyi határőrök nem képzettek a tekintetben, hogy milyen adatokra lenne szükség, miket kéne levenni, és őket is képezni kell erre, és ha meg megmondjuk nekik, hogy mit kéne csinálni, akkor képtelenek azt megvalósítani, mert nem erre vannak kiképezve. Tehát, hogy az Interpol ebben mit tehet? Hát egyfelől frusztráltan állunk a helyzet előtt, régóta működő szervezet vagyunk, már száz évesek, és a végrehajtás frusztrációjából jött létre annak idején az Interpol, eleve akkor is már az államok együttműködéseinek gyengesége volt a gond, és most is ez csak sokkal magasabb szinten, sokkal több technológiai kérdéssel, a digitális biometrikus adatok tömkeregével kéne dolgoznunk, és arányosan kéne felhasználnunk az adatokat, nem szabadna az egyéni szabadságot korlátoznunk és tömegesen eljárnunk, szóval nagyon sok mindennek kéne megfelelni. Az Interpol Európában is működik, nagyon is releváns szervezet vagyunk. Egyesek azt terjesztik, hogy az Europol és az Interpol vetélkednek, nem. A két szervezet egymás kiegészítve működik Európában, és az Interpol hozzáadott értéke talán az, hogy külső információt is be tud pumpálni az Europol rendszerbe, és mi kívülállóként, semlegesként tudunk szemlélni olyan dolgokat, amit esetleg egyes európai tagállamok nem, vagy a líbiai, a szíriai, irak-iráni fellépések kérdését, egy másik perspektívából látjuk ugyanezeket a válsághelyzeteket, válsággózpontokat. De mi is csak addig tudunk menni, ameddig rendelkezünk információval, és ö, próbáljuk az információk pontosságát is ellenőrizni, meg a begyűjtés körülményeit, hogy mennyire jogszerűek. Ezért mondom, hogy multidisciplináris módon kell eljárnunk, nagyon sok mindenre kell egyszerre odafigyelnünk, és amikor egyes történések után elemezzük a helyzeteket. Általában azért egyre elégedettebbek vagyunk az eredményekkel, jobb a megelőzés, a válaszreakció adás aránya, mint korábban volt. Köszönjük a Seidenmacher úrnak adok szót. Köszönöm elnök úr, tisztelt képviselők! Valamennyi megszólalásukból kiderült számomra, hogy az információcsere mindannyiunk egyik legfontosabb prioritása, és azok a példák, amelyeket önök soroltak, valóban általunk is ismert és általunk is gondként kezelt esetek. Talán Sargentini asszony mondta, hogy az információ cserének a technológiai része talán lehet, hogy unalmas dolog, de mi pont ezzel akarunk főleg foglalkozni, ezzel a száraz, unalmas témával, hogy a tanács a részletekre figyeljen oda, a tagállamok is figyeljenek oda, arra, hogy hogyan lehet a meglévő akadályokat elhárítani az útból. Ezek nagyon apró, konkrét, minuciózus vizsgálatot igénylő dolgok. És a tagállamok már elkezdték a visszajelzést, és valóban nem mindig ugyanarra a cikkeire hivatkoznak, amikor adatszolgáltatásról van szó. A definíciók sem közösek még, ahogy én is elmondtam már. Nem mindig ugyanolyan eszközök vannak a tagállamok kezében. Ezek azok az ismert akadályok, amelyeket most a tanácsülésein el akarunk hárítani. Az informális tanácsnak is ez lesz a dolga, de a szakértői találkozóknak is, ahol nagyon konkrét listákat fogunk összeállítani a nehézségekről, és mindegyikre megoldást keresünk, főleg az információ megosztás normáinak egységessége tekintetében. Még egy megszólalást tudunk kettőtök közül, az egyikőtöket tudjuk meghallgatni. Elnök úr, nem akartam undok lenni a megfogalmazásban, de tudjuk, hogy a technikai részletek hogyan alakultak. Egyértelmű információt kérünk több mint egy éve, és Connect, Connect Check, ilyeneket olvasok a dokumentumban, az előremutató út, még is a részleteket szeretnénk, nem ezeket az általános blablákat és nem mondja azt, hogy két hét múlva lesz egy másik ülés, én a részletekre vagyok kíváncsi. Mikrofon nélküli bekiabálásokat hallunk, illetve nem hallunk. Then okay. we're wasting okay. my time. Okay, you've had it. Okay, come on. Az elnök. Kérem egy kis csendet, rendet. Elnézést kivételesen megengedtem, hogy visszavegye magához a szót a kolléga, elnézést kérek a kolléga nevében, de hát ez a parlament, úgyhogy ha azt asszonynak válaszolni szeretne, akkor most van az alkalom. Igen, én szeretnék erre visszatérni, de a bizottsághoz is szeretnék majd később visszajönni az elnökség alatt, Most kezdjük az elnökségi időszakot, és ahogy a Judit elmondta, mi is ezekkel a nehézségekkel találkozunk. Szeretnénk az elnökség alatt megoldást találni ezekre a problémákra. Ez a tervünk, lehet, hogy ezt komoly, hamarabb kellett volna megtenni, de erre nincsen kiatása az elnökségünknek most. Ez a célunk tehát, hogy a részleteket is feltárjuk, és eh, legyen egy listánk, és a gyakorlatokat szeretnénk összehangolni. Ez fontos prioritás számunkra. Most nincsen ilyen listám az akadályokról, de a tervünk az, hogy összeállítjuk ezt az elnökségünk alatt, és mint mondtam, az elnökség később a fél év további részében szeretne ezen a területen haladni, ennyit tudok ígéretként megfogalmazni. Because, uh... Már csak azért is mondom ezt, mert, mint már említettem, valóban az a célunk, hogy egyfajta iránymutatást tudjunk szállítani a gyakorlatok összehangolására, és arról sem szabad elfeledkezni, hogy az információ cserének sokféle szintje elképzelhető nemzeti szinten, ez lehet rendészeti információ, vagy hírszerzési információ, lehet ez európai szinten, vagy kormányközi szinten is Európán belül, ahogyan ez szóba került az európai országok és harmadik országok képviselői között. Ezeken a szinteken mind meg fogjuk vizsgálni az akadályokat, és ennek mentén fogunk tovább lépni. Volt egy másik téma, amit megemlítettek, nevezetesen a felügyelet kérdése. Ezen a három szinten szeretnénk eh, megvalósítani a felügyeletet, ezt általában nemzeti szinten, országos szinten csinálják bizottságokban. Azt is szeretnénk, hogyha ezek a bizottságok egymással kommunikálnának, legjobb gyakorlatokat alakítanának ki, és eh, cserélnék ezeket a legjobb gyakorlatokat, és javulna a tagállami szintű felügyeleti tevékenység. Azután a radikalizációval kapcsolatosan is volt néhány kérdés, és hogy hogyan akarunk a tanácsban megoldást találni erre a kérdésre. Valóban vannak jó gyakorlatok, és vannak olyan pontok, amelyek úgymond forró pontok, Hága polgármestere sok év tapasztalattal rendelkezik a radikalizációval és deradikalizációval kapcsolatosan. Ő fog a következő tanácsülésen arról beszélni, hogy milyen jelenségekkel találkozott és milyen megoldásokkal kísérleteztek. Aztán más tagállamok is példákat mutatnak majd be jó gyakorlatokról, önkormányzati szintű jó gyakorlatokról radikalizáció, deradikalizáció, ezek mind fontos feladatok. A kiválósági központ pontosan itt lép a képbe, jó gyakorlatokkal segíthet. A bizottság egyébként ezt nagyon erősen támogatja, ezt az elképzelést, vagyis hogy a kiválósági központnak lehetőséget adjunk a tanácsülés alatt, hogy elmondja, hogy hogyan tudja segíteni helyi szinten, önkormányzati szinten ezt a munkát. Úgy érezzük, hogy itt van a legnagyobb esély arra, hogy az erőfeszítéseink gyümölcsöt hozzanak. Köszönöm. Köszönöm. Thank you, Chair. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék reagálni néhány kérdésre, amelyeket ugyanaz a frusztráció fogalmazott meg, amelyben osztozunk különböző információs rendszerek működnek, de ezeket nem aknázzuk ki kellő mértékben. A bizottság ezzel kapcsolatosan teljesen egyetért a szakbizottság által megfogalmazott állásponttal, és ez volt az Európai Biztonsági Napirendel kapcsolatosan is az üzenetünk jó ideje, és az első elnök és biztos Avramopoulos már erről sokszor nyilatkozott. Döpré úr az elveszett és ellopott úti okmányok adatbázisáról beszélt, az SLTD-ről, ezt sem használja ki kellő mértékben. Harmadik országokkal is problémánk van, nem csak a tagállamok információszolgáltatása hiányos, hanem a harmadik országok is, ahol esetleg az ellopott, elveszett úti okmányok elvesznek és ellopják őket. Talán ez a legfontosabb problémánk a közelmúltban. Az a terroristák származási országaira is vonatkozik mindez, a legutóbbi időkben azonosított terroristák esetében. Tehát próbálunk a politikai párbeszédben nyomást gyakorolni ezekre az országokra, hogy Szíria vagy Irak az ellopott, elveszett úti feltöltse az Interpol adatbázisba. Aztán az Európol információs rendszerre kapcsolatosan is volt néhány észrevétel, valóban a határőrök nem rendelkeznek szisztematikus hozzáférésre az Európol információs rendszerhez, ugyanakkor az Európolnak hozzáférése van a SZIS-hez, bizonyos riasztásokhoz, például a letartóztatásokkal, illetve bizonyos ellenőrzésekkel, tárgykeresésekkel kapcsolatos riasztásokkal kapcsolatban vannak keresztellenőrzések is. Azt vizsgáljuk, hogy az Európolnak kell-e szélesebb körű hozzáférés. A bizottság idén áprilisban egy jelentést készít a CIS értékeléséről, átfogó értékelés lesz ez, és azok az elemek, amelyeket önök is említettek, szerepelni fognak ebben a jelentésben. Holmeyer asszony az interoperabilitásról ejtett szót. Talán ez a legjelentősebb kihívás, amely előttünk áll a következő hetekben, hónapokban. Bizonyára a bizottsági képviselőpolitikai szintű nyilatkozatából leszűrhették, hogy ez nagyon fontos téma számunkra. Ideális esetben a határőröknek hozzáféréssel kellene rendelkezniük a SZISZ-hez és az szltd hez hogy két helyen tudják ellenőrizni az információkat. Ez egyébként a biztonsági napirenden is szerepel már, ezt javasoljuk a tagállamoknak, hogy majd Amsterdamban 25-én erről essen szó, mert ez nagyon lényeges kérdés. Arra is készen állunk, hogy pénzügyi segítséget nyújtsunk a tagállamoknak. Biztosítható, biztosítandó az, hogy ez azért tudjuk, hogy ez valódi kihívás, hogy felszereljék ezzel a, az információs hozzáféréssel a határátkelőket. Szeretnénk, ha ez minél hamarabb teljesülne. López Aguilar úr a képzésről, a 222-es cikkről ejtett szót, Először is a CEPOL egységünk Budapesten már foglalkozik ezzel a kérdéssel, bár korlátozottak a kapacitásai. A 222-es cikkel kapcsolatosan körültekintésre intenék. A tagállamok hivatkozhatnak erre, természetes emberi tevékenység okozta katasztrófák és terrorista támadás esetében. Lehet, hogy nem ez a legmegfelelőbb eszköz, amivel kezelhetnénk ezt a problémát. Vannak más megoldások a tanács szintjén, például az integrált szakpolitikai válaszadási mechanizmus, amit most a menekültválságban használunk, ezt az elnökség mozgósíthatja, hogy összefogja a különböző szereplőket, és azonnal hogy tegye ezt az eszközt, most is ez történik a menekült válságban. Ferrara asszony CNR-ra tett említést, és itt Robbal együtt bőszen bólogattunk, valóban igaza van, a Siena nagyon fontos eszköz a biztonság és rendészet területén, ez az információcserének nagyon fontos eszköze, hogy minden tagállam ugyanazt az információcserét használja az információk megosztására. Ezt az elképzelést tehát egyértelműen támogatjuk. Mi is felhasználjuk saját forrásainkat, erőfeszítéseinket arra, hogy rábírjuk a tagállamokat ezen eszközök használatára. Aztán beszélt a, a szervezet bűnözésről, hogy ez nem fontos prioritás. Rob bizonyára erről többet fog mondani. A szakpolitikai ciklus nagyon fontos eszköz a tagállamok kezében. Kilenc prioritást fogalmaz meg, és ezek mind érintik a szervezett bűnözést. Az Európol jelentős pénzügyi eszközöket is kapott, akár 9 millióval támogathatja a tagállamokat ennek végrehajtásában. Ez tehát prioritás legalábbis a bizottság számára mindenképpen ez a második prioritás az Európai Biztonsági Napirenden. Végül pedig az elnök említette a prümi rendszert, ez működik azok számára, akik használják. Pont ez a probléma, hogy nem használja mindenki a prümi rendszert. Pontosan ezt szerettem volna említeni, és meg is említettem ma délelőtt is már, hogy a bizottság készen áll arra, hogy 2014. december 1 -e óta felkérhetjük a tagállamokat arra, hogy ezt végrehajtsák teljes körben, és szeretnénk, hogyha felépési lehetőséget kapnánk azon tagállamokkal szemben, amelyek nem használják ezt a rendszert, ami egyébként a DNS adatok, az autórendszámok és az új esetében már bizonyított. Köszönöm. Tudom, ehhez hozzá akarnak-e tenni valamit, nézek szépen. Köszönöm kollégák, menjünk eh, tovább, következi, következő napi rendi pont. Okoner úr és Seinmacher úrak maradnak, ugye, a következő napi rendi pontra is? I don't mind if they're still here also. You're more, more than welcome to, to stay. Thank you. Uh, Legalábbis maradhatnak, ha akarnak. Megyünk tovább a 17-es napi rendi pontra, ami az új európai terrorizmus elleni centrum. Rob Windright fogja, fog erről beszélni. Köszönöm, és mindenkinek voltak új évet kívánok itt ebben a bizottságban. Össze is kötném mindezt az előző napi rendi ponttal, az adatcserével. Az Európolnak van ott szerepe, hogy önök is beszéltek erről. A feladatunk a különböző javítások elkészítése, és valóban vannak ezen a területen tapasztalataink. Szercsentini asszony rákérdezett arra, hogy mik a tényleges problémák. Az én tapasztalatom szerint különösen a terrorizmusban a környezet bonyolultsága az, ami nehézé teszi a munkánkat, és nem panaszkodni akarok, hanem egyszerűen csak azt mondom, hogy nagyon nagy számú ügynökség vesz részt az adatgyűjtésben, a hírszerzés gyűjtésben, és ezek a, az ügynökségek különböző kulturális háttérrel rendelkeznek, mást gyűjtenek, másféleképpen gyűjtik, más az elképzelésük arról, hogy kivel oszthatják azt meg biztonságban, és milyenek az adatvédelmi szabályok. Nagyon sok különböző adatbázis létezik, még egy egy a, a tagállamon belül is éppen ezért az interoperabilitás, illetve a technikai konfigurációknál is már jelentkeznek problémák. Eh, Ráadásul ezek rendkívül eh, kényes adatok, amelyeknek a biztonságát garantálni kell. Az, ezen kívül ott vannak még az adatvédelmi szabályok, amelyek eh, törvényes védelmet nyújtanak. Tehát fragmentált a hírszerzési környezet, valaki, akiből terrorista lesz, nem feltétlenül jelent meg korábban a szolgálatok radarján, vagy nem lett azonosítva. Tehát ezt a bonyolultságot kell visszanyesni, koherensebbé kell tenni technikai, jogi és műveleti szinten a rendszer működését, ehhez szakpolitikai, technikai munka is szükséges, de ami még ennél is fontosabb, a bizalom kiépítése. Olyan szakpolitikai folyamatokra van szükség, ahogy Luics is mondta, fel kell lépni a szervezet bűnözés ellen, olyan szakpolitikai ciklusra van szükség, amely, amely hasonl, jobban hasonlít a szervezett bűnözés elleni fellépésre nem értük még ugyanezt, ugyanazt, nem értük még el ugyanazt a, a koherencia szintet. Tehát ki kell építeni a bizalmat. Ez a legfontosabb célja annak, hogy a miniszterek és a parlament is úgy döntöttek, hogy létrehozzák a terror elleni központot, és javítani akarják az adatcsere minőségét. De nem csak beszélünk erről, hanem teszünk is érte. Ha megnézik, hogy mi történt az Európolnál, akkor látni fogják, hogy már most komoly eredményeket értünk el. 3600 jelzés érkezett tavaly előtt a gyanús szelekek, gyanús emberekről. Párizs után ez a szám már 17 ezer 17 ezer volt. Az Interpol nagyon aktív tagja ennek az együttműködésnek, és az adatbevitelnél különösen aktívak. Ezek olyan információk, amelyek nem bizonyosan azonosított külföldi harcosok, tehát nem azt mondom, hogy 17 ezer külföldi harcos ment Európából, Irakba vagy Szíriába, hanem ezek egyrészt gyanús személyek, másrészt pedig ténylegesen harcosok, külföldi harcosok. Egy a CNL hálózaton belül egy terrorizmus elleni platformot hoztunk létre. A CNL az 500 különböző ügynökséget köt össze, Európában ezek a szervezetek eh, harcolnak a szervezet bűnözés és a terrorizmus ellen. Eh, és most eh, egy konkrét platform született meg arra, hogy a terrorizmus elleni harcra a harcot koordináljuk. Tavaly 14 tagállamot győztünk meg arról, hogy az Európol, illetve a terrorizmus elleni hatóságok közvetlen kapcsolatba léphessenek. Idén ez már 25-nél van, tehát 25 tagállam hajlandó erre. Ez nagyobb bizalmat jelent. A tagállamok most már hajlandóbbak arra, hogy kötelezettséget vállaljanak, és koherensebbé tegyék Európának a terror elleni fellépését, különösen adatcsere az adatcsere területén. A beérkező információ még mindig nem teljes. Kommunikációs hidakat kell építeni, mégpedig megbízható hidakat, amelyek összekötik a rendvédelmi szerveket a náluk exkluzívabb hírszerzési szervezetekkel. Ez, e, ez egy olyan terület, ahol egyébként mind a két fél tehet az ügyért. Ami, amikor arról beszélek, hogy látszik már a nagyobb bizalom, akkor azt is mondom, hogy Franciaország és Belgium a tavaly novemberi események után, különösen Franciaország proaktívan úgy döntött, hogy az ügyet az Európa Europol elé terjeszti, tehát minden adatot átküldenek az Europolnak, ami egyébként az Europol munkájának az érettségét is mutatja. Először kérték fel az Europolt arra, hogy játszon ilyen jelentős központi szerepet egy terrorcselekmény felderítésében. 2,7 terabit adatot kaptunk a francia nyomozóktól, 60 nyomozónk dolgozik az ügyön, és nagyon sok jelentést adtunk ki, köztük idegenszerzési, ide, hírszerzési jelentést azonosítottunk, e, gyanúsítottak, több száz pénzügyi hírszerzési jelentést adtunk ki, és készítettünk el, és most pedig felállítottunk egy 30 speciális és elemzőből álló csapatot, akik konkrétan ezt az esetet elemzik, és együttműködnek a francia ügyészséggel. Ez azért fontos, mert ez egy rendkívül jelentős terrorcselekmény volt, ebből tanulni kell, és így segíthetünk a francia és a belga nyomozóknak, hogy a lehető legnagyobb mértékben tárják fel ezt a bűncselekményt és tárják fel azokat a tágabb európai eh, dimenziókat, amelyek, eh, amelyek ebben az ügyben megfigyelhetők. Egy európai terrorellenes szervezetet indítottunk tehát, eh, és remélhetőleg ez lendületet kap az elkövetkezendő hónapokban. Az ECTC, tehát a terrorellenes központ felállításával azt reméljük, hogy ez egy kulcseleme lesz az Európai Unió terrorizmus elleni fellépésnek. Önök ismerik a stratégiai hátterét ennek a dolognak. Áprilisban a bizottság említette az ECTC-t, mint felállítandó egységet, néhány hónappal később a 2015-2016-os, 2020 eh, közötti időszakra vonatkozó tervben erről megint szó volt. A párizsi terrortámadás után a belügyminiszterek tanácsa szintén aláhúzta annak a fontosságát, hogy egy ilyen eh, centrum felálljon január 1-ével, ez meg is történt, és az ECTC pedig eh, innentől kezdve feladatként a leginkább a külföldi harcosokra koncentrál. Azt kértük a tagállamoktól, hogy adjanak szakértőket, és így gyorsabban tudunk reagálni az esetleges jövőbeli támadásokra, is. emellett az Európai Bizottságtól azt kérjük, hogy a megfelelő erőforrásokat biztosítsák a központnak. Én üdvözlöm azt a támogatást, amit folyamatosan megkaptunk az Európai Parlamenttől és azon belül ettől a szakbizottságtól, különös tekintettel a terrorizmus elleni munkánkra, és különös tekintettel arra, hogy felállítottuk az ECTC tehát ezt a terrorizmus elleni munkacsoportot. Itt külön utalnék a DATI jelentésre 2015-ből, valamint azért is hálás vagyok, hogy önök mindent megtettek azért, hogy mind a személyzeti, mind pedig a pénzügyi eszközök rendelkezésre álljanak. Köszönöm a bizottságnak azt, hogy az új Europol rendelet szabályait véglegesítették. Ebben vannak olyan dolgok, amelyek létfontosságúak lesznek az ECTC működése szempontjából. Ami a központnak a megalakítását illeti, hivatalosan a tanács ülésen lesz elindítva ez a központ, az Europol jelenlegi szervezetébe fog tagozódni, a jelenlegi rendelet alapján fog működni, és majd az új rendelet is nyújt új lehetőségeket. De már a mostani eh, eszközeink bevonása ebbe a központba létrehozza most először azt az új stratégiai fejleményt, eh, amely egy jobb eh, terrorellenes fellépést eredményez Európában. Az Europol egy sor új intézkedést eh, is tett. Van egy internetes egységünk, ennek volt egy kísérleti programja 6 hónapon keresztül. Ennek egy fejlesztett változata további erőforrásokkal eh, egy fontos jövőbeni fejlemény. Említettem már az információ csere fontosságát, különösen a CNN rendszer belüli, rendszeren belüli bizalmas információcserőt. Ami a terrorizmus finanszírozását illeti, a, az Europolba történő beillesztése az FI egységnek eh, szintén növelni fogja a képességeinket, eh, és jobban meg tudjuk figyelni a terrorizmus finanszírozását. Tehát vannak, eh, vannak olyan területek, ahol növekszünk, ahol, ahol látszik, hogy alkalmazkodunk az eseményekhez, és a politikai igényekhez is, amelyek megfogalmazódtak. Új lehetőségek keletkeztek az együttműködésre, mert nagyobb lett a bizalom. Az Europol mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a bizalom még tovább növekedjen a tagállamok felé, a lehető legnagyobb mértékű operatív támogatást fogjuk felajánlani, és így lehet az ECTC az a siker, amit mindannyian remélünk végezetül. A tagállamoktól azt szeretnénk kérni, hogy a központba delegáljanak nemzeti szakértőket. Franciaország már megtette, egy sor ország jelezte, hogy meg fogja tenni. Reméljük, hogy meg tudjuk ismételni a kiberbűnözés elleni harcunk sikereit, ahol egy közös műveleti csapatot állítottunk fel nemzeti szakértőkből, és ez a kibertér elleni, a kiberbűnözés elleni fellépésünk sikerének kulcsa volt. Reméljük, hogy a terrorizmus elleni harcban is meg tudjuk ismételni ezt a sikert végezetül. Thank you very much for the support. Elnök úr és kedves kollégák, Köszönjük, hogy hozzájárultak az ECTC megalakításához. Gyakorlatilag az első munkahéten vagyunk túl. Komolyabb eredményekről nem tudok beszámolni, <clears throat> legfeljebb arról, hogy folyamatban van a novemberi terrorcselekmények adatainak feldolgozása, illetve nyomozás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nyilvánvaló, hogy itt egy nagyon régóta fennálló Európol kapcsolat létezik, és az ICTC elkezdése az önök érdeme, ezt köszönjük, és a weboldalon is látható, hogy hogyan nőtt ki az egyik szervezet a másikból és persze tényleg magyarázatot igényel, hogy miben különbözik ez az Europoltól. De ezzel az új szervezettel is akkor rendszeres kapcsolatot akarunk tartani. Nem csak költségvetési intézmény, hanem gyakorlati kapcsolatot is szeretnénk, a Europolhoz hasonló kapcsolatrendszert, és köszönjük, hogy ön összeköt minket ezzel az új alszervezettel. Most akkor Gerard Deprének adok szót az első kérdés jogán. Köszönöm, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni a, azt, hogy az igazgató úr eleget tett a meghívásunknak, és hogy támogat minket a mandátumunkban, és a személyzet bővítésének garanciájának megteremtésében számít ránk egyetértünk az önügynökségének céljaival. Két kérdésem lenne, két részletes kérdésem. Az antiterrorista egységnek ugye az a fő célja, hogy az információ cserét javítsa. És a terrorizmus elleni harcot szolgálja. Ugye ön fogalmazott így, az információ cserét javítandó jött létre. Azt is olvasom itt, a 41-es cikkben a tanácsi következtetések között, hogy eh, eznek van egy albekezdése, az Europolnak az a feladata, hogy helyettesítse az ISCS 2 eh, és az információs rendszerek és adatok eh, ja nem, tartózkodjon attól, hogy beleszóljon ebbe a, az információ cserébe. Hát akkor hogy fogja az információ cserét javítani, hogyha nem is lehet köze hozzá? Erre az ellentmondásra szeretnék rákérdezni. Állítólag 17 ezer név van ebben az adatbázisban. Ezeket mindet lekövették, illetve magát a számot meg tudja erősíteni? Hány esetben kezdtek eh, kiegészítő információk beszerzést, és hány esetben sikerült a 17 ezer ember kapcsán eh, verifikálni vagy falsifikálni a gyanút. Eh, tehát szeretnénk tudni a hatékonyságát ennek az eddigi felépésnek. Ugye nyilván ez foglalkoztat minket ilyen konkrétumok. Második kérdésem. Éppen kifejtettem az előbb, hogy miért nem tudtuk elfogadni azt, hogy a francia terrorista belga menekülése során hogyan lépett föl a hatóság. A, elvileg a hírszerző szolgálatoknak a SZISZ rendszeren belül egymást értesíteni kéne, és a rendőrségeknek is. Tehát ez az önök kompetenciája, és a, a SIS 3 rendszerben meg lesz -e már végre az automatikus adatközlés az önök központja felé. Ön arról beszél, hogy 500 ügynökkel vannak kapcsolatban. Ez nagynak tűnik ez a szám, általában a hírszerzés ugye nem Európai Uniós kompetencia, tehát akkor most a két dolgot összehozva. A 41-es cikk mennyiben érvényesül, illetve a Transis 3 vonatkozásában, akkor most hol tartunk végül is a automatikus információ területén, van-e, nincs-e, mekkora, mennyire hatékony, mennyire ö, átfogó. Monika Holmájernek adok szót. Gratulálok ahhoz, hogy az Europolt továbbfejlesztették az utóbbi évek során. kérdésem Gerard Depréhez hasonló. Szeretném látni vagy hallani öntől, hogy ön milyen problémákat lát az adekvát adatcsere akadályait, ezek jogá, jogi jellegű problémák, vagy a nemzeti egoizmusokból fakadnak, vagy a bizalmatlanságból, vagy az adatok megbízhatatlanságából, vagy bizalmasságából, de hát ha konkrét bűnelkövetőről van szó, és ez bizonyított, akkor mi akadályozza a gyors adatcserét? Akár még technikai akadályai is vannak ennek? Tehát szeretnénk több részletet, konkrétumot hallani a konkrét nehézségekről. Hát, ha tudunk mi is impulzusokat adni ahhoz, hogy ezeket a akadályokat leküzdjék. Teréza. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szakértőknek, hogy megszólaltak ma. Nagyon örülök, és eh, tegnap délelőtt is elmondtam, hogy eh, a biztos jelenlétében, hogy eh, a bizottságnak prioritása a terrorizmus elleni harc, ez nagyon örömteli, viszont az elszomorít, hogy látom, hogy ezek az prioritások csak akkor működnek, amikor támadásokat tapasztalunk. Itt vagyok 7 éve, és ezt tapasztalom, hogy amikor nincsenek támadások, akkor kezd lanyhulni az éberség, a figyelem. Ez nem csak a bizottságra és a tanácsra vonatkozik, hanem a parlamentre is. Sok mindenre vonatkozik, eszközökre, amelyekről tárgyaltunk, hogy nagyon szomorúnak tartom, hogy, hogy a párizsi támadásokra volt szükség, hogy ez napi rendre kerüljön. Ez a fenyegetés mindig is létezett, a terrorizmus fenyegetése. White úr elmondta, hogy az információ, ami rendelkezésre szól, sokszor nem egyértelmű. És az a probléma, hogy különbséget tegyenek aközött, hogy van mondjuk egy fanatikus ember, és aközött, amikor már valóban akcióba lép az illető. Ezt nehéz megmondani, hogy mikor lép át ezen a nagyon vékony mesdjén. Ezt nem lehet tudni sok esetben, hogy az illető támadni fog-e, vagy sem, csak azért, mert fanatikus, még nem biztos, hogy cselekvő is lesz. Azért, mert valaki mondjuk az interneten ilyen tartalmakat tanulmányoz, nem biztos, hogy azonnal terroristaként kezelhetjük. Azt szeretném tehát tudni, hogy ez a megelőzés, ami Európában működik, hogyan lehet lehetővé tenni a, az áldozatok védelmét, és ez működik-e ugyanígy Európán kívül. Például az isztambuli támadásban eh, németek haltak meg so, nagy számban, lehetett volna ez máshol is, lehettek volna spanyolok is, Jakartából eh, még nem lehet tudni, kik az áldozatok, de ugye egy Starbucks eh, kávézóban robbantottak, ott is előfordulhattak turisták. Amikor tehát a megelőzésről és információs cseréről beszélünk, mindez hogyan működik a harmadik országokban, gondolom, hogy sokkal bonyolultabb, de talán megvan a lehetőség a védelemre ott is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Teréza. Judith. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, és azt is köszönöm Wainwright úrnak, hogy egyáltalán felveszi, magára veszi ezeket a kérdéseket. Tudom, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet itt kimondani, mert ugye nem zárt ülés ez. Mindannyian értjük, hogy nehéz az együttműködés, és a belbiztonság, a nemzetbiztonság fogalma minden országban más és más, ez tényleg problematikus. Azt is tudjuk, hogy a különböző biztonsági ügynökségek különbözőképpen dolgoznak. Azt nem értjük igazából, hogy a biztonsági ügynökségek miért nem értik azt, hogy mi az európai nemzet vagy belbiztonság. Saját határaik között gondolkodnak, és nem feltétlenül hajlandóak arra, hogy információt adjanak, még ha értékelik is, amikor kapnak. Én úgy értem, hogy egyfajta alkudozás folyik. Hogyha én ingyen információt adok valakinek, akkor nem lesz semmi a kezemben, amikor majd legközelebb kérnem kell valamit, úgyhogy ingyen nem adom. Ez eh, valódi biztonsági kockázat az EU számára. Ha azt látom, hogy a biztonsági szolgálataink egymás után kémkednek, vagy harmadik országok után gazdasági érdekekből, például Frankfurtban a holland telefonvonalakat hallgattak le, de a hollandok pedig az Európában ban intézett telefonbeszélgetéseket hallgatták le, tehát arról is gondoskodnunk kell, hogy a terror ellenes központ valóban működjön, és az meg kell vizsgálni az európai belbiztonság fogalmát és szervezetét. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a, a tagállami szolgálatok magukért fognak dolgozni és alkudoznak egymással hiszen ezek a dzsihadisták részt Európában született eh, emberek voltak, akiket eh, már lát, látókerükbe kerültek ők a, a nemzeti ügynökségeknek, eh, a brüsszeli vagy az amsterdami támadások, mindegyikre igaz ez. Nem viccelek, amikor azt mondom, hogy együttműködésre van szükség, és én azt nem tudom válaszként elfogadni, még most próbáljuk a dinamizmust feltárni, a dinamikát. Köszönöm szépen. Okay, thank you. Um, and Anna, please. Köszönöm szépen, Anna. My question is, did you... Kérdésem. Tapasztal-e kultúraváltozást a hírszerzési közösségben, nemzeti szinten? és most nem csak az úgynevezett belbiztonsági, nemzetbiztonsági ügynökségekről beszélek. Ez olyan fenyegetés, ami holisztikus megközelítést igényel a nemzetbiztonsági ügynökségek részéről és a külföldi hírszerzés részéről is együtt kell működni, különben nem fog semmi működni. Lehet tapasztalni ilyen kultúraváltást? a történtek hatására, vagy minden ugyanúgy folyik tovább, mint korábban, csak még néhány platformot, központot létrehoznak, és igazából nem érnek el semmit, mert nincs információ csere, és a kultúra nem változik. Köszönöm. Anna, úgy látom, hogy nem jelentkeznek többen. Rob. Nekem egy sokkal kevésbé csillivili kérdésem van Gerard Döpré beszélt arról, hogy néhány évvel ezelőtt készítettünk európai jelentéseket, személyzeti jelentéseket, stb. Tehát én ezzel foglalkoztam annak idején. Nem tudom, hogy ebben a bemutatóban beszéltél arról, hogy a szakpolitikai kérdéseket hogyan fogjátok sorra venni. Eljutottunk-e már eddig a szakaszig, vagy nem? Tehát, hogy milyen személyzete lesz ennek az ügynökségnek, milyen feladatokat lát el? Lehet, hogy csak én meg Zserár vagyunk ilyen furcsák, meg Diazemére úr. Minket ez érdekel egy sajátos perverzióból szerettünk volna valamit tudni arról, hogy hogyan fog ez működni, és hogyan lehet majd megkülönböztetni más ügynökségektől. Köszönöm. Well, thank you, uh... Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Dupré úr először. Úgy látom, hogy nagyon jól tájékozott, eh, valódi szakértője a Schengen információs rendszernek. Köszönöm a kérdéseit valóban vannak korlátozások az Európol hozzáférésében a Schengeni információs rendszerhez. Eseti alapon férhetünk csak hozzá, és csak olyankor, amikor értesítenek egy konkrét esetről valamely tagállam, és elemzést kért tőlünk, akkor a SIS 2 neki ezt használhatjuk az elemzés alátámasztására. A terrorizmussal kapcsolatosan azonban általános keresést nem indíthatunk a CISZ-ben. A párizsi támadások nyomán felkértük a bizottságot, hogy ezen változtasson. Luigi által elmondottak alapján ezzel kapcsolatosan munka folyik. Valószínűleg a jövőben ez valósággá válik, majd várjuk a javaslatokat. Mi nagyon fontosnak tartjuk ezért azt biztosítani, hogy legyen kölcsönös kommunikáció interoperabilitás a két legfontosabb adatbázis között a terrorizmus ellen. Beszélek most a SIS-ről és az Európol központi adatbázisról. Az új terrorizmus elleni központ összefüggésében ez még fontosabbá válik. Ami a 70 ezer nevet illeti, ezek nincsenek mind a SIS-ben, Ahogyan elmondtam, ezek a nevek nem feltétlenül terroristák és külföldi harcosok, hanem a kapcsolataik és hozzá kapcsolódó emberek őket a szízben nem tárolhatjuk a jog szerint. A mi adataink magasabb adatvédelmi védettség alatt vannak, ezért szélesebb körben tudunk adatot gyűjteni, hogy az elemzéseinket ezzel alátámasszuk. Ez az egyik legnagyobb különbség a mi adatbázisaink és a SZISZ között. Hogy elképzelhető-e az automatikus adatcsere az Európol és a SZISZ között terrorizmus tekintetében nem automatikus nem lehet, mert az adatoknak a tulajdonosai a tagállamok, és hozzá kell járulniuk az adatcseréhez. De elméletben ez megtörténhetne, Véleményem szerint, hogyha egy tagállam úgy döntött, és meggyőződött arról, hogy a lehető legnagyobb mértékben megosztotta ezeket az adatokat, az a minimum, hogy az Európollal is megoszta azokat. Ezt várnánk el a tagállamoktól, de végül is a tagállamoknál van a döntés joga. Holmájer asszony rákérdezett arra, hogy az információcsere szintjével kapcsolatosan mi az igazi probléma. Nem a jogi probléma a legsúlyosabb, nem a technikai probléma, hanem egyfajta érzékenység van az terrorizmus ellenes adatokkal kapcsolatosan. Ezek közül vannak olyan adatok, amelyek nagyon kényesek, nagyon érzékenyek, ezeket különösen jól kell védeni, mert mondjuk egyetlen forrásból jönnek. Az automatikus adatcserét én sem tudom elképzelni, szerintem nem reális elképzelés, nem is biztos, hogy értelmes volna. De a legnagyobb akadály az, hogy a kultúrák mennyire eltérnek azzal kapcsolatosan, hogy az Európol környezetében mennyit lehet megosztani ezekből az adatokból. Az tagállamok hozzáállásában nagyon nagy a különbség. Ezt kellene valahogyan áthidalnunk, és egy közös normát kellene, egy adat megosztási és bizalmi normát kellene kidolgozni a tagállamok és az Európol közötti adatcserében. Sargentini asszony és Gomez asszony is erről beszéltek, a kultúraváltásról. Azért történt már hozzáállásban változás, a Tvárizsi támadások óta, különösen tavaly. Javult tehát a helyzet. Az, hogy alkudoznak-e az adatokkal, én annyira nem is vagyok ebben biztos. Nem akarnám annyira kritizálni a kollégáimat a biztonsági szolgálatokban. Talán az ő munkájuk a legnehezebb Európában nagyon sok fenyegetettséggel kell szembenézniük, legtöbbször jól végzik a munkájukat, ráadásul nagyon nehéz döntéseket kell meghozniuk ezeknek a kihívásoknak a kezelésében. Már ők is elfogadták, hogy maguk között jobban kell megosztani a, az információkat, és már itt javult a helyzet. Ez már hozzájárul a terrorizmus elleni fellépés sikerének fokozásához. Nem arról van szó, hogy egyáltalán nincsen bizalom a szolgálatok között, nem ismerem teljes mértékben már a biztonsági szolgálatok munkáját, de azért abból, amit láttam, azt gondolom, hogy van együttműködés és van bizalom. De ezt a szintű információcserét valahogyan ki kell terjeszteni a rendőrség egész körére. Na most ez a kapcsolódás a két közösség között nagyon fontos abban, hogy hatékonyabb választ találjunk a terrorista fenyegetésre, hiszen tudjuk, hogy bizonyos gyanúsítottaknak a bűnözés világához is van kapcsolata. Kezdek berekedni a sok beszéléstől. Úgy gondolom, hogy a legtöbb kérésre válaszoltam, és mielőtt elnémulnék, azért még a legfontosabb személy legfontosabb kérdését majdnem elfelejtettem, de mégsem az elnök rákérdezett a személyzeti kérdésekre. Szem, szerény lépésekkel kezdünk. 20-25 teljes munkaidős elemzőnk van, és szakértőnk Belgiumban. 10-12 az internetes egységnél dolgozik, és a TFTP-nél pedig még kevesebben, kb. 40 emberről van szó, különösen az internetes egységnél valószínűleg nőni fog a létszám, és én szeretném, hogyha legalább 10-15 elemző szakértő csatlakozna még hozzánk, tehát a legtöbb költségvetési javaslat, amit a tanácsnak és az Európai Bizottságnak tettem, erre vonatkozik. Költségvetési szempontból nyilván nehéz időket élünk, úgyhogy majd meglátjuk, hogy milyen eredményeket érhetünk el. Ami biztos, hogy az a szerkezet, ami kérepül, képül a következő hónapokban, erről mindenképpen be fogunk számolni részletesen. Köszönöm. Pont erre akartam rá eh, rákérdezni, hogy hogyan fogjuk tartani jövőben a kapcsolatot. Kedves kollégák, tudom, hogy nagyon hosszú volt ez a mai nap. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki itt maradt, eh, érdeklődve végighallgatta ezt az ülést, és kérdéseket tett fel. Külön köszönetet érdemel O'Connell úr. Ez volt az első alkalom, hogy az Interpol is ellátogatott hozzánk. Köszönöm, hogy időt szántak ránk, és sok sikert kívánok a munkájukhoz. És az elnökségnek is köszönöm, hogy eljöttek, és hogy ilyen szakértelmel válaszoltak a kérdésekre. Remélem, hogy találkozunk még adott időpontban, a másik kollég, két kolléga pedig már nem első alkalommal van itt, ők törzs vendégeink. Köszönöm, hogy ismét eljöttek, és most kezdhetjük a napirendünk fennmaradó részének tárgyalását. colleagues. I know um, some colleagues will have flights and all the rest. Kedves kollégák, vannak, akik ma este haza szeretnének repülni, éppen ezért um, jó lenne, ha tartani tudnánk magunkat um, az előzetes menetrendhez. Uh, Gerard Dupré szóbeli kérdést tett fel az Europol, a Frontex és a többi EU szervezet közti információ cserére vonatkozóan. Gerard egy írásbeli választ nyújtott be, tehát az adatok cseréjéről a Frontex és az Európol valamint más ügynökségek között eh, a 130-as cikk alapján 6 héten belül kellett volna válaszolni erre a kérdésre. Eh, sajnálatos módon a határidőn belül nem kaptunk választ a bizottságtól. Eh, erre a írásbeli kérdésre Dupré úrnak adom meg a szót, hogy elmondja röviden, hogy miről is szólt a kérdés, mások is, amennyiben van rá idő, csatlakozhatnak további kérdésekkel, és akkor a bizottságot pedig szeretnénk megkérni, hogy válaszoljon. Zserár, tessék önné a szó. Köszönöm, elnök úr. Nem akarom ezzel a kérdéssel sokáig lekötni a bizottságunkat. Azt remélem, hogy most már sikerült az Európai Bizottságnak felkészülnie a kérdésre. Nos, a hotpokottal kapcsolatban azt tervezik, hogy számos egy, ügynökség együtt fog működni annak érdekében, hogy azonosítsák, regisztrálják, új lenyomatokat levegyének a migránsoktól, és ennek révén is fel tudjanak lépni az embercsempész hálózatok ellen. Nos, ahhoz, hogy ez az együttműködés megvalósuljon, nyilvánvaló, hogy adatcserére van szükség. A Frontex az Europol egy operatív megállapodásra kell, hogy jussanak annak érdekében, hogy a személyes adatokat kicserélhessék, és így felléphessenek a határon átnyúló szervezet bűnözéssel szemben. És nem olyan régen ezen együttműködési megállapodás alapján tudtuk meg, e, azt tudtuk meg, hogy január 1-től kellene, hogy ez az adatcsere e, életbe lépjen. E, hát a kérdés az igazándiból elég egyszerű. Ez a megállapodás tehát az Europol és a Frontex között, ez ez most létezik, ugye? Ez nem egy politikai kérdés, ez egy tényszerű kérdés kaphatunk-e további információt ennek a megállapodásnak a tartalmáról, és ami engem személyesen érdekel, az az, hogy a személyes adatok kicserélése az ügynökség között, az a, a, hogyan van megszervezve itt a jogalap érdekelne engem. Tehát ez a két kérdésem a bizottsághoz. Okay, so we, we go to Mr. Sere Nos, uh, Szereka úrhoz fordulunk. E, a bizottság általában akkor van itt tetemre hívva, hogyha hat héten belül nem válaszol az írásbeli kérdésekre. Így most Szerka úrhoz fordulunk. Köszönöm, elnök úr. Átültem, de még mindig én válaszolok. Nagyon pozitívan tudok válaszolni Döpré úr kérdésére. Az Europol és a Frontex aláírták a megállapodást. A január, december 4-én a belügyminiszterek ülésének napján. Hosszú vita után történt ez az aláírás, adatvédelmi viták voltak alapvetően, és az Európai Adatvédelmi Biztos is ebben részt vette az általános jogalapja a személyes adatok cseréjének a 45 per 2001-es rendelet, illetve az alapító okirata az egyes intézményeknek, illetve ügynökségeknek, itt az Eurojustra és gondolok, tehát az EU testületek közti adatcserét a meg a megállapodás az tovább részletezi, és valóban ez történt a műveleti együttműködésre vonatkozó megállapodásban is, amit december 4-én írtunk alá, írtak alá. Ebben részt vett az Európol felügyeleti szerve, illetve konzultáltak az Európai Adatvédelmi Biztossal is. Köszönöm. Köszönöm. Gerard, tetszett a válasz, vagy van egy utolsó kérdésem van, köszönöm a bizottságnak a válaszát, de a tartalomra való tekintettel kérdezem, hogy miért nem tudtak határidőre írásbeli választ küldeni, a, így akkor nem kellett volna az egyébként is zsúfolt napirendünkre tűznünk ezt a kérdést. E, nem tudom, hogy kapok-e választ erre a kérdésre. E, Zsörár valójában elveszi tőlem a kenyeret, mert valójában ez az én dolgom lenne, hogy megkérdezzem. Valószínűleg retorikai kérdésről van szó, nem akarom itt önöket kínozni ezzel, de ezért került napirendre. Majd esetleg utána megbeszéljük, jó? de elhangzott minden esetre ez a vélemény. Köszönjük luigi és köszönjük, hogy válaszolt erre az írásbeli kérdése. Azt hiszem, hogy megértették, hogy mi a mi problémánk. 19-es napirendi pont a lőfegyverek beszerzése, illetve birtokban tartása, a új bizottsági javaslat született a 91 per 475-ös rendelet újra dolgozásáról, módosításáról van szó, első eszmecsere következik, de a szó urat, és ezt követően Ferrero úr következnek, Delszó úr az első. Önt, taka, ön takarásban van. Nem, én is el, elültem egy másik helyre. Köszönöm, hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, még ha egy fontos és bonyolult kérdésről is kell beszélnem. Nem kell emlékeztetnem a tavalyi év tragikus eseményeire, amely indokolja a bizottság javaslatát. Tudom, hogy későre jár, ezért csak a legfontosabb elemeit ismertetném a javaslatainknak. Először is egy dolgot szeretnék tisztázni. Tudjuk, hogy számos lőfegyvert nagyon jó célból használnak fel, sportolásra, illetve vadászatra, ezeket, ezeket mi nem is bántanánk. Igazándiból mi a lőfegyverek terrorista célú felhasználása miatt aggódunk. Tehát a célunk az, hogy egy egyensúlyi helyzetet hozunk létre, a fegyverek legális használata, e, egyfelől, másfelől pedig az EU e, biztonságának megőrzése között. Tehát miről is szól ez a javaslat? Azt javasoljuk, hogy szülessen egy olyan jogszabály, amit egyébként három tanulmány alapoz meg, és ezek a tanulmányok e, figyelembe vették az érdekeltek véleményét is. Hosszú előkészítés előzte ezt meg tehát, nem csak úgy jövünk ezekkel a javaslatokkal. Mit javaslunk? Öt nagy módosítást szeretnénk abban a rendeletben. Először is a lőfegyverek kategóriáit módosítanánk. Mit javaslunk? Nos, nem fogjuk megtiltani az összes félautomata lőfegyvert, de két kategóriáját a félautomata lőfegyvereknek betiltanánk, mert ezek eh, potenciálisan veszélyesek. Az első kategória a, azok az automata fegyverek, amelyeket átalakítottak félautomata fegyverré. Ez azért eh, ez azért veszélyes, mert eh, a, ezeket a félautomata lőfegyvereket vissza lehet alakítani teljesen automata lőfegyverekké. Tehát ez, a, ez az egyik probléma. A másik pedig az, hogy a félautomata lőfegyverek civil felhasználása olyan fegyverek, amelyek automatikus mechanizmusokra emlékeztetőek, például egy félautomata kalasnyikov ezek eh, a... Nyitottak vagyunk egyébként a beszélgetésre, eh, hogy mit, mit jelent például az, hogy emlékeztet valamire, eh, de úgy gondoljuk, hogy ezek a fegyverek, ezek potenciálisan veszélyesek, és ezért külön elbírálás alá kell, hogy essenek. Emellett megvizsgáljuk még riasztó fegyvereket, amelyeket jelenleg mindenfajta formalitás nélkül be lehet szerezni, de olyan szer, ezeket a fegyvereket át lehet alakítani e, igazi lőfegyverré. Tehát azt szeretnénk, hogy ezek a könnyen átalakítható fegyverek e, egyszerű nyilatkozat e, tárgya legyenek, tehát aki ilyen tulajdonol, az, az, az nyilatkozatköteles legyen. Aztán a hatástalanított lőfegyverek, e, a bizottság már a hatástalanításról egy rendeletet e, elfogadott november 18-án, és e, ott szigorú feltételeket szeretnénk, amelyek lehetetlenné teszik a visszaalakítást, illetve nagyon nehézé teszik a visszaalakítást, de ennek a kockázatát nem tudjuk teljesen kizárni. Tehát a javaslatunk az, hogy megtiltjuk a legfontos, a legveszélyesebb fegyvereknek a birtoklását, még akkor is, ha hatástalanítva vannak. Ez az A kategóriát jelenti, például egy automata Kalasnikov, amit hatástalanítottak, a mi javaslataink szerint továbbra is tiltott lenne, tehát a hatastalanító automata kalasnikovot sem lehet birtokolni. Ami a többi hatástalanított lőfegyvert illeti, magánszemélyek ezeket megszerezhetnék, ugyanakkor bejelentés köteles lenne, tehát tudnánk azokat nyomon követni. A harmadik lényeges eleme a javaslatunknak az internettel kapcsolatos. Nem tudom, hogy önök próbálták-e, de ha tényleg szeretnének, akkor az interneten elég könnyű fegyvert beszerezni. Nem akarom erre bátorítani önöket, de viszonylag könnyű fegyvert venni az interneten. Szeretnénk a lőfegyverek internetes beszerzését magáncélokra eh, korlátozni, tehát csak dílerek, illetve brókerek adhatnák ezeket el, tehát jogosult viszonteladók adhatnának el ilyen fegyvereket. Nem teljes betiltásról van szó, tehát. Aztán a fegyvergyűjtők és ilyen jellegű fegyverkereskedők jelenleg nem tartoznak a hatája alá a jogszabálynak. Mi azt szeretnénk, hogyha a gyűjtők engedélyt kellene, hogy kérjenek ugyanolyan körülmények között, mint bármely más magánszemély, akkor, amikor egy fegyvert eh, beszerez vagy vásárol, és természetesen csak olyan fegyvert szerezhetne be, amit egyébként legális beszerezni. Aztán az ötödik dolog az információ csere a tagállamok között, mert úgy látjuk, hogy nincs megfelelő mennyiségű adatcsere, és itt megint szeretnénk bátorítani a tagállamokat arra, hogy egy olyan eh, cserés rendszert alapítsanak ki, amelyek alkalmasak a célokra, megnézzük mi az, ami már van, és megnézzük, hogy hogyan lehet javítani a jelenlegi adatcsere rendszereket. Tudjuk, hogy egy érzékeny témáról van szó, azért, mert teljesen jogszerűen elég sokan használnak fegyvereket Európában, nem akarjuk ezt megakadályozni és betiltani, de a biztonsági aggodalmainkat viszont valamilyen módon kezelni szeretnénk. És tudjuk, hogy itt alapvetően sok szempontból ellentétes érdekekről van szó. Köszönjük. Köszönöm én is. Azoknak, akik ezt a javaslatot már elolvasták, látják, hogy a bizottság belső piacért felelős bizottságunk az IMCO, de a, ez a téma azért hozzánk is tartozik, illetve a belügyi és igazságügyi tanács felé tartozunk mi is elszámolással. A vélemény írója, Ferejre úr, egy kicsit túl is mutatóan, a véleményen túl megfogalmaz egy véleményt, és ez szimbolikus, hogy ezzel eddig csak az imkó foglalkozott, most már mi is foglalkozunk. Bonyolult az ügy, de ez a mi véleményünk most, és ezért Ferrero kollégának Köszönöm, hogy elvégezte ezt a munkát, illetve most megadom neki a szót. Feríró asszonyról van szó. Valéró asszonyról, köszönöm szépen. Jó irányba léptünk el. Régóta tervezzük már ezt. A parlamenti képviselők már régóta foglalkoznak ezzel a kérdéssel talán már és ahogy elkezdtünk vele foglalkozni, azonnal levelek tömegét kaptuk. Sok embernek sokféle, de nagyon erőteljes véleménye ért el hozzánk. A szöveg egyelőre nem elég konkrét, itt vagyok. Ön arról beszélt, hogy mely fegyverekről nem kéne beszélnünk ebben a szövegben. Ugye vadász fegyverekről beszélünk. Beszéltem az önvédelmi szervezetekkel, a vadász szervezetekkel, gyártókkal Svédországban. Próbáltam kitalálni, hogy hol lehet meghúzni a fegyverek között a határvonalat. De mindenkitől azt hallom, hogy fel kéne gyorsítani ezt a jogalkotást. A legrosszabb mindenkinek a bizonytalanság. Ugyanakkor még nem készült el egyértelmű hatástanulmány. Hét automatikus fegyverről van most főleg szó, amelyek nagyon hasonlítanak a teljesen automatikus fegyverekhez. Mit jelent ez? Ezt még valahogy meg lehet eh, valahogy magyarázni de ez nem csak egy technológiai kérdés. Nagyon függ a dolog attól is, hogy hány fegyver van forgalomban egy adott típusból, és hogy mennyire átalakíthatóak. Mi a funkciójuk. Tehát sok szempontú kérdéskör ez. És egy külön kérdés, amelyel még nem foglalkoztunk előképpen ugyancsak, az, hogy egyes fegyvereket át lehet alakítani. Láttuk, hogy a svédországi terrortámadásokban is átalakított fegyvereket használtak, tehát engedélyjel tartott fegyvert alakítottak át, a csövét átszerelték, és így sokkal hatékonyabb fegyver vált a fegyverből. És nagyon sok olyan fegyver tulajdonos van, aki engedélyel tart fegyvert, de visszamenőleg nem lehet betiltani egy korábban megadott engedély hatáját nem lehet megvonni, már pedig automatikus fegyverek is vannak engedéllyel forgalomban. Azt kéne elkerülni, hogy ne kerülhessenek ezek rossz kézbe, ez pedig nehezen garantálható. Köszönjük szépen. Felírtalak, Anna. Most én arról beszéltem, hogy mennyire fontos kompetencia ez nekünk, és elfelejtettem a Home bizottságra hivatkozni. Elnézést, hogy nem szólítottam önöket. Itt vannak a kollégák is. Most megadom szívesen a szót, már csak mivel én hibáztam. Itt van a bizottságtól, tehát a Home igazgatóság, és akkor őket illene most meghallgatunk. Aztán folytatjuk a kollégákkal a felszólalások sorát. Rövid leszek, elnök úr. Ezt a kérdést valóban sok szempontból lehet és kell vizsgálni, és engedjék meg, hogy tényleg itt közbeszóljak. Egyetértek ennek a fontos jogalkotás kezdeményezésnek az indokaival, motivációjával, csak valóban megfelelő egyensúlyt kell találnunk a belső piaci célok és a biztonságpolitikai célok között. Garantálhatom, hogy a különböző szempontok egyike mellett sem vagyunk jobban elkötelezettek, de a fegyver kereskedelem, tiltott fegyver birtoklás és használat ügyében, amikor ezt az irányelvet megpróbáltuk előkészíteni, mi is nagyon körültekintően elvégeztünk elemzéseket, az Europol véleményét is kikértük, a tagállamoktól is kikértük a véleményüket, és most ezért merjük az irányelv kapcsán azt javasolni, hogy egy új cselekvési tervre lenne szükség a illegálisan tartott fegyverek és robbanóanyagok vonatkozásában. Nyilván most nem tudok minden kérdésre részletesen válaszolni a biztonság vonatkozásában, azt arról biztosítatom önöket, hogy a két unit együttműködése szoros, és mi is sok szempontú megközelítést alkalmazunk, tehát a biztonsági szempontok, számos biztonsági szempontot figyelembe veszünk. Nem is kételkedtem ebben, hogy kiválóan együttműködnek, én csak azt akartam mondani, hogy annyiból új a helyzet, hogy a javaslatot most a terrorista támadások kapcsán fogalmazták meg, és új kontextusba helyezte egy már régóta vitatott kérdéskört a párizsi támadás. Köszönöm, akkor a következő képviselőnk Aharo következik. Köszönöm, elnök úr. Remélem, hogy egyetértünk abban az elvben, hogy minden új korlátozása polgáraink jogainak arányos kell, hogy legyen, és konzisztens, és valódi problémákat kell kezelni, nem kitaláltakat. Nem lehet a terrorista támadásokat olyan intézkedések ürügyeként felhasználni, amelyeknek nincs közük ezekhez. És a bizottsági javaslatban vannak ilyen elemek. Néhányat felsorolnék. A bizottság azt javasolja, hogy a félautomata fegyverek, azon félautomata fegyvereket is betiltsák, amelyek hasonlítanak az automatikus fegyverekre. Konkrétan így bizonyos félautomatikus sportfegyvereket is betiltanának, például a galamblövészet fegyvereit. Hogyan lehet meghatározni, hogy mennyire hasonlít egy fegyver egy másikra. Második megfontolás. Még hogyha lehet is, meg lehet is állapítani azt, hogy egy sportfegyver hasonlít egy harci fegyverhez, mi az értelme a tiltásnak? Ezeket a sportfegyvereket szinte soha nem használták még terrorista célra, Európában pedig biztos, hogy nem. És egy ilyen fegyvernek a tűzereje, az ilyen fegyverek tűzereje nem attól függ, hogy hogy néznek ki. A legálisan birtokolt félautomata fegyverre egyetlen egy példát sikerült eddig e, találni. András Breivik 2011-ben használt valóban egy ilyen sportfegyvert is. Ez azon e, sportfegyverek egyike, amely azonban egyáltalán nem hasonlít külsőre egy harci fegyverre, és ennek a tilalmát senki nem akarja, miközben a hasonló, de még soha fel nem használ sportfegyverekét igen. Javaslatukban egyes fegyverek magas tölténybefogadó képességére hivatkoznak, és sorozat lövési képességre. Nem a fegyvertől függ a sorozatlövési képesség, hanem az, hogy csatlakoztatható-e hozzá ö, kazetta. Ezeket a magas kapacitású magazinokat Because magazines are not registered and they could not be. kellene esetleg korlátozni, de nem a fegyvereket. The commission has on many occasions a tárakat kéne korlátozni, és az a félautomata fegyverek könnyű átalakíthatósága kapcsán meg tud ön nevezni egyetlen példát, ahol egy legálisan tartott félautomata fegyvert átalakított a gépfegyverré? Nem. Nem fog tudni, mert ezek a fegyverek specifikusan sport célokra tervezett fegyverek, és nem átalakíthatók a fegyverekkel való visszaélés általában az EU tagállamokban ritka. Alacsony az aránya még azokban az országokban is, ahol relatíve magas a fegyvertartási arány, mint például nálunk Finnországban. A fegyverekkel való visszaélést illegálisan becsempészett fegyverekkel hajtják végre, kétharmadukat tehát ilyennel, és ritkán vadászfegyverrel is. Tehát bizot, Tisztelt Bizottság, ez, ez a megközelítés egy ideológiai keresztes hadjárat, nem fog hozzájárulni a biztonsághoz, nem fogja megakadályozni a következő terrorista támadást. A terroristák egyszerűen nem használnak ilyen fegyvereket. A bizottság azt javasolja, hogy a teljesen automata fegyvereket teljesen betiltsák. Ezeket már most is tilt, irányítják irányelvek és nemzeti jogszabályok, csak nagyon kevés teljesen automata fegyver létezik, de ezek is inkább gyűjteményekben vannak, és ezeket sem használják bűncs, bűnelkövetők és terroristák, tehát megint mellé lövünk a kapunak. Az európai terroristák illegálisan becsempésztett vagy megvett harci fegyvereket használnak, általában ezek Jugoszlávián keresztül kerülnek az Európai Unióba. A bizottságnak inkább azt kéne javasolnia, hogy maximum 5 évre adják ki a fegyvertartási engedélyeket. Miért? Mert így lehetne a bürokratikus kölcs... Ha ezt javasolják, ezzel csak a bürokratikus költségeket növelik, és megint csak nem járulnak hozzá a biztonsághoz. Inkább másképp kéne a bűnelkövetők és a terüsták életét megnehezíteni. A bizottság javaslataiban van néhány ilyen javaslat is. Például ezeket ne roncsákra és az önök hit, saját hitelességét sem olyan javaslatokkal, amelyek aránytalanok, nem konzisztensek és céltévesztettek. Több tízezer polgár és vállalkozás nevében mondom és kérem ezt. thank you, Mrs. Köszönöm szépen. Következő felszólaló. Ska förhindra de person som vill använda legala vapen och eh, som... Köszönöm szépen. És a sport és vadászfegyverek tényleg nem ö, tiltandók, szerintünk sem. Céltévesztett aránytalan ez a javaslat. Mi a terrorizmus ellen és nem a fegyverek ellen viselünk harcot, és a meglévő fegyvertartásról szóló irányelv jobb alkalmazásával többet lehetne elérni. Ez a javaslat ugyanakkor keveset beszél a illegális fegyverbirtoklásról, fegyvercsempészetről. Tehát európai polgárokat büntetünk, és nem teszünk semmit a fegyvercsempészek vagy illegálisan fegyvertartókkal szemben. Ez elfogadhatatlan számunkra is. A bizottságnak azt javasoljuk, hogy gondolják még egyszer a javaslatát. A bizottságnak pedig lenne egy kérdésem is pontosabban már ezt a kérdést föltettem én 2015. november 20-án, és még mindig nem kaptam rá választ. Európában sokan szeretnék tudni, hogy például miért teszünk egyáltalán különbséget a félautomata és automata fegyverek között, meg az úgynevezett egymásra hasonló bár teljesen különböző technológiájú fegyverek hasonlóságára vonatkozóan. Azzal, amit javasolnak, nagyon sok legálisan tartott sport és vadász fegyvert illegálissá tesznek, fölöslegesen. Ezt tisztázni kéne, a finn kolléga is ugyanezt mondta el végül is. És az öt éves korlátozásról hogyan gondolják a terrorizmust visszaszorítani? Ezzel csak több lesz a bürokrácia, több administratív feladat keletkezik. Az internetes fegyverkereskedelemről szólva, önök tényleg azt hiszik, hogy az ISIS és más terrorista szervezetek online veszik a fegyvereiket? Tehát ez ugyan rossz gyakorlat, de megint csak nem a terroristák gyakorlata. Ezzel a terrorizmus ellen semmit nem teszünk. A bizottság azt javasolja továbbá, hogy ellenőrzéseket kéne tartani a fegyvertartóknál Svédországban, nem kötik orvosi vizsgálathoz a fegyvertartást, ugyanakkor az orvosoknak jelenteniük kell a rendőrség felé, hogyha pszichológiai szempontból valaki nem alkalmas a fegyvertartásra. Vannak a javaslatnak jó részei, és ezeket szívesen meg is nevezem, hogy mikkel értünk együtt, például a jobb tagállamok közötti információ, áramlás, a lőfegyverek pontosabb jelzése, kategorizálása, a fegyverkereskedők még pontosabb nyilvántartása, illetve a hatástalanított fegyverek nyilvántartása, illetve tartásának tilalma. De nem beszélnek az illegális fegyverkereskedelemről, ami a Líbiából a Balkánon keresztül súlyosan érinti Európát. Ez itt a fő baj, amiket önök javasolnak, azoknak nem sok köze van a terrorizmus. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, ha megengedi, két szerepemet szeretném most felvállalni. Én vagyok az SND árnyék jelentéstevének Szilvia Kaufmannnak a képviselője, és saját kérdéseim is vannak. Az árnyék jelentéstevő nevében szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, hogy bemutatta ezeket az erőfeszítéseket, amelyek dicséretet érdemelnek, megpróbálják megvédeni a bűnözőktől és a terroristáktól a lakosságot. Jó irány ez az árnyékrendtéstevő szerint meg kell nehezíteni az EU-n belül a lőfegyverek beszerzését, meg kell könnyíteni a nyomonkövetésüket, meg kell erősíteni ezeket az intézkedéseket. Reméli, hogy konstruktív lesz az együttműködés az előadóval és a többi árnyék előadóval ebben a fontos témában. A magam részéről szeretnék hivatkozni néhány bizottsági megjegyzésre. A bizottság képviselője valahol említi az internetet, és azt is, hogy milyen könnyű lőfegyvereket beszerezni az interneten. Ugyanakkor még egyszer szeretném a bizottságot és a szakbizottságot is arra felszólítani, hogy a dark web kérdését vizsgálják meg jobban, hiszen amikor az internetes lőfegyvervásárlásokról beszélünk, akkor különbséget kell tenni a sötét internet és a sok szokásos internet között. Végső soron, amit szeretnénk megoldva látni, a fekete piac illegális fegyverkereskedelmének az ügye. Ezzel kell foglalkoznunk, és a legfontosabb okokkal, hogyha egyensúlyt akarunk kialakítani a biztonság és a szabadság között, az állampolgárok szabadsága között. Aztán a bizottság beszélt egy másik dologról is. A bizottság szeretné a lő, nem szeretné a azokat a lőfegyvereket, azoknak az ügyét bolygatni, amelyeket már regisztráltak, és arról is beszélt, hogy egyensúlyra van szükség. Viszont el kell ismernünk, hogy jelen pillanatban nem egyértelmű a helyzet. Például az, hogy hasonló egy fegyver egy valódi fegyverhez, viszont nincsen annak a jogi megfogalmazása, hogy mi a hasonló ugyanez, a fogal, ugyanez vonatkozik a másolatfegyverekre. Ez az általános megfogalmazás, vagy az, hogy nem egyértelmű megfogalmazás, ez tovább nyugtalanítja az állampolgárokat. Például, amikor a replika másolatfegyverek tilta, tilalmáról beszélünk, akkor ez alatt mit értünk? Például a történelmi fegyverek másolatainak a gyűjtése? Ebben az esetben egy eléggé jelentős ágazatot korlátoznánk, ugyanez vonatkozik a sportlövészetre is, ahol vannak olyan jogosan használt lőfegyverek, amelyeket erre használnak. Aztán az a kulturális célból gyűjtött fegyverek újraélesítése tekintetében mit értenek ez alatt? A hatástalanított fegyverek, amelyek hogyha ha hatástalanítják azokat a fegyvereket, amelyeket múzeumban tartanak, ez értéktelenebbé tenni őket, és nem tudják a kutatást a muzeológusok folytatni. Ezzel kapcsolatosan több egyértelműséget várunk a bizottságtól. Jelen pillanatban kétségeim vannak, hogy ez a rendelet hogyan tudja felvenni a harcot a lőker, lőfegyverek illegális kereskedelmével szemben az illegális lőfer, kereskedelemmel szemben igazából hogyan kívánja felvenni a küzdelmet a bizottság Dupré úr? Uh, Köszönöm, elnök úr. Elmondok egy történetet. Néhány évvel ezelőtt uh, Belgiumban egy őrült megölt egy nőt egy antwerpeni parkba, akkor úgy döntöttek a felháborodás miatt, hogy a fegyverztartást szigorítani fogják, gyűjtők hagyták el a készletüket, vagy adtak túl a készleteiket, és most különböző 15 adattal, illetve ilyen-olyan igazolással lehet csak fegyvert venni Belgiumban. Ez nyilván azt eredményezte, hogy az egyszerű állampolgárok számára a helyzet lehetetlenné vált, de a terroristák ettől még simán beszerezték a fegyvereket és elmentek Párizsba. Tehát egy nehézkes rendszer alakult ki. Ez a, ez a kere, fegyverkereskedelmi rendszer, hogy ez most terrorista ellenes, ez kicsit olyan, mint hogy minket néznének bolondnak. Ugyanis Ez egy csalás sok szempontból, mert a terroristák, ahogy láttuk, be tudták szerezni mégpedig fekete forrásból a fegyvereket. Tehát olyan embereket fordítunk magunk ellen egy ilyen döntéssel, anélkül, hogy bármi eredményt értünk el, akiknek korábban nem kellett 30 ellenőrzésen keresztül menni ahhoz, hogy megkapják a fegyvert. Tehát az ártatlanokat és a tisztességes polgárokat fordítjuk magunk ellen. és <clears throat> tehát ez egy rossz dosszié, ezen körülmények között feltétlenül. Emellett Eh, a definícióknak is világosnak kell lennie. Egy eh, fegyver, ami hasonlít valamire. Ez mit jelent? Hát eh, ki fogja meghatározni ezt, hogy mi az, hogy hasonlít? Fényképhez fogják mérni, vagy, és aztán utána pedig azt aktualizálni fogják? Hasonlít. Ez nem objektív és komoly módja az azonosításnak. Aztán van egy súlyosabb problémám az internetes fegyverkereskedelemmel, azt gondolom, hogy ott nagyon komolyan el kell gondolkoznunk ezen. Nálunk vannak olyan gyógyszerek, amiket természetesen csak gyógyszertárban lehet beszerezni, és itt egy alapvető kérdésről van szó, ezt a fegyverekre is ki lehetne terjeszteni. Nos, <clears throat> én úgy gondolom, hogy ez a javaslat nem megfelelő, és nem megfelelően van meg elkészítve. Thank you, Mrs. Holmeyer. Köszönöm, Holmeyer asszony következik. Vielen Dank. Köszönöm, elnök úr. Csatlakozom a kritikus megjegyzésekhez Zserárhoz, mert a Molenbekben látott ö, fegyverek egyértelműen nem olyanok, amelyek a vadászoktól vagy sportlövészektől kerültek volna a terroristákhoz. Ezek például egy, egy vadászpisztoly általában arra való, hogy a szenvedő állatot ö, ö, kegyelemlövéssel átsegítik a túlvilágra. Ezek nem alkalmasak terrorcselekmények elkövetésére. Inkább azokra az illegális fegyverkereskedő körökre kéne lecsapni, amelyek harci fegyvereket hoznak be Európába. A bizottság javaslatának van azért jó része. Ugye a Kalas Nikov az egy sorozat lövő fegyver, és valóban nem lehet garantálni a hatástalanítás után, hogy azt ne lehetne esetleg adott esetben újra aktiválni. Fölöslegesnek tartom azt, hogy a vadászokat öt évente arra kötelezik, hogy a rendőri orvosi vizsgálatok tömegén mindig át kelljen, hogy essenek. Inkább, ha egy ismert fegyvertartó furcsán viselkedik, vagy egyéb gyanú merül föl vele szemben, hogy pszichikai problémái támadtak, akkor arra oda kell figyelni, de egy rutinszerű pszichológiai ellenőrzés valamennyi fegyvertartó esetében teljesen fölösleges és túlzó intézkedés, és ráadásul nem fogja kiszűrni a, az alkalmatlanságot. Tehát, és, és ez ráadásul még, még mindig nincs összefüggésben a terrorizmussal. Tehát inkább menjünk be a sötétbe, a fekete kereskedelem világába, és azokkal a fegyvertípusokkal foglalkozunk, például köztük olyanok is vannak, gép, pisztolyogép, puskák, páncéltörő öklök, hatalmas kaliberű, nem egyszerűen gyilkoló, hanem pusztító fegyverek, amelyeket simán meg lehet venni az interneten, online. Hát ezekkel tessenek foglalkozni, és a bizottságnak azt kell, hogy mondjam, hogy egyes paragrafusok szerintem átgondolatlanok, mert egyrészt már léteznek a jelenlegi jogalkotásban is. Németország kipróbálta őket éveken át, és a, sok éves próba után aztán végül is hatályon kívül helyezték, mert egyrészt nem voltak betarthatók, másrészt nem hoztak semmiféle eredményt. Tehát semmilyen ö, fegyveres bűncselekmény, visszaesés a szabályok következtében nem következett be. Ö, tehát amiket most javasol a bizottság, azt egyes tagállamokban már rég hatályon kívül helyezték. Talán megnézhetné a bizottság a tagállami tapasztalatokat, a belga, a német tapasztalatot, lehet, hogy a nemzeti jogalkotás tényleg jobb, és az illegális fegyverkereskedelem ellen lépjünk fölne a sportlövészek és a vadászok fegyverei ellen. Európa szerte most több tízezer embert fogunk akkor ö, ö, magunkra haragítani fölöslegesen, azt kéne inkább megnézni, hogy kizárólag arra jogosult szervezetek, személyek árusíthassanak fegyvert. Ezek fölösleges szabályok, amelyek mondom, több tízezer embernek fölösleges bürokráciát nyomnak a nyakába, anélkül, hogy akár egyetlen terroristát is megakadályoznánk szándékaiban. Ez, ezután aztán jogosan mondanák a jobboldali, szélsőjobboldaliak, hogy Európa értelmetlenül túlszabályoz, csak a saját polgárait kínozza, és ráadásul hatékonytalan. Sorry, colleagues, just slight administration. Elnézést a kis szünetért. Egy kis administratív hibát kellett itt kievíteni. Nagyszerű volt ez a vita. Nem akarok itt következtetéseket levonni, azt hiszem kiderült a véleményünk. Még López Aguilar és mi ketten kívánnak szólni ugyanakkor ötkor be kéne fejeznünk az ülést, ugye bár? Tehát nyolc perc múlva. 5.30-ig rendelkezésre áll a terem, lehet, hogy éjszaka is, de én a tolmácsok miatt aggódom. A tolmácsok meddig dolgoznak? 5.30-ig? Jó. Akkor rosszul tudtam. Akkor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 kapcsolatban elmondottakat én is osztom. Végig gondolták önök ezeket a következményeket. Egyetértek az itteni többségi véleménnyel. Molenbékben csempész fegyvereket találtak. Hogyan jutottak a terroristák ezekhez a fegyverhez? Inkább ezt kéne megvizsgálni. Svédországban is volt vizsgálat, Dél-Svédországban, hogy hogyan lehet illegális fegyverhez jutni. Kipróbálták a hatóságok, fél óra alatt lehet ilyen fegyvert szerezni, venni. Tehát most itt felmerülhet, hogy a határokat kéne jobban ellenőrizni, például ezt az aspektust is fontolják meg inkább. Köszönöm szépen! Anna Gomes következik. Az a kérdésem a bizottsághoz, hogy a bizottság olyan rendszert képzel el, ahol a tagállamoknak a bizottságot értesíteniük kell az ellopott fegyverekről, amelyeket ellopnak a honvédségtől vagy a rendőrségtől, ezek például azok a fegyverek, amelyek jogszerűen tartott fegyverek, de eltéríthetők a terrorizmus felé. Erre gondolnak, egyébként hiányosan hajtják végre a tagállamok közül sokan a fegyverexportra vonatkozó közös álláspontot. Valóban ez nagy lépés volna arra nézve, hogy a tagállamok valóban ellenőrizzék az illegális lőfegyver felhasználást európai országokban. Köszönöm, Anna. Fernan, Juan Fernando. Köszönöm szépen. Egy kicsit kezdek eltévedni ebben a kérdésben, gondolom nem vagyok vele egyedül. Most azzal lép, lep meg minket a bizottság ezzel a kezdeményezéssel, hogy a lőfegyvertartásra vonatkozó rendelette probléma van. Sokan úgy gondolom, hogy inkább arra gondolnak, hogy az Egyesült Államokban, illetve jobban tudják, hogy hogyan működik az Egyesült Államokban a fegyver szabályozás, mint az Európai Unióban. Sokan nem tudjuk, hogy hogyan lehet fegyvert vásárolni, például a fekete piacon, az interneten. Nem mindenki tudja, hogy milyen könnyű lőfegyvert vásárolni az interneten. Most vagy a bizottságon keresztül, vagy egy szakpolitikai dokumentumon keresztül pontos képet kellene nyernünk arról, hogy mi a helyzet a jogszerű fegyvertartással az EU különböző tagállamaiban, és hogy mi a helyzet az illegális fegyverkereskedelemmel az Európai Unión belül, hogy legyen pontos elképzelésünk arról, hogy hogyan, milyen a hatékonyságot kell várni a bizottság kezdeményezésétől. Úgy gondolom, hogy a vitában felmerült kétségek és kérdések mindenre mutatnak, hogy lehet, hogy próbálunk itt blattolni, vagy hamisan játszunk, nincs meg az az információnk, ami alapján tudnánk értékelni a bizottság kezdeményezését. Köszönöm, kedves kollégák, ezzel a témával kapcsolatosan én nagyon örülök. Ugye ez csak az első eszmecsere, és ez a véleménycsere ez nagyon hasznos volt, és ez egy nagyon égető kérdés sok tagállamban. Ezért örülök, hogy itt ebben az első eszmecserében nincs idő a bizottságra. Tehát visszatérek az előző mondatomhoz, az előadónak nagyon nehéz dolga lesz ezzel kapcsolatosan. Most sajnos nincsen hosszú vitára időnk, vagy hosszú vállás, válaszra. Ráadásul Gabriel asszony itt áll már egy ideje, és vár a saját napi rendi pontjára. Most a bizottságot nem tudjuk már meghallgatni, de azt mondom, hogy időt fogunk szállni, szállni erre a témára a következő ülésünk elején. Ezt a bizottság kedvéért is mondom. Nagyon sok szempontot felvet ez a téma, két igazgatóságot érint, főigazgatóságot. Köszönöm a szakbizottság tagjainak, hogy ilyen mély belátást tükröző véleményeket mondtak el. Elnézést kérek azoktól, akikbe belefolytottam a szót, de most rá kell térnünk az utolsó napi rendi pontunkra. Köszönöm mindenkinek, köszönöm a bizottságnak is, mindkét főigazgatóságnak hogy eljöttek hozzánk. So let's move quickly now. Lépjünk tehát gyorsan tovább a különböző megállapodásokra a rövidtávú mentességgel kapcsolatosan Kolumbia, Tombó, Tongó, Korübati, Peru esetében az előadó Gábriel asszony, őt kérem, hogy mutassa be a véleményt. Nem, először a bizottságot fogjuk meghallgatni, és utána Gábriel asszony. A bizottságtól ki van jelen? Tessék parancsolni. Mr. Palman, please go ahead. Palman úr. Uh, thank you, Mr. Chair, and good afternoon to those that have... Köszönöm, uh, és uh, jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is, akik maradtak, azoknak jó utat, akik indulnak. Nagyon röviden tudok fogalmazni, nagy örömmel vagyok itt, és beszélek erről a vízumkönnyítési megállapodásról az érintett országokkal, hadd emlékeztessek rá röviden, hogy ezekkel az országokkal a vízumrendelet az 539-es vízumrendelet 2014 májusi módosítása után kezdtünk el tárgyalni, tárgyalni. 19 országról van szó, ez egy pozitív vízumlista volt, és most az első csoporttal 9-el, bocsánat, novemberben 9-el megállapodtunk, és ebben a bizottságon is volt szó róla, most pedig öt megállapodásról beszélünk ma. Ez a második országcsoport. Ezek az öt országok, eh, Kolumbia, Peru, Kiribati, Palau és Tonga, és gyorsan hozzá kell tennem, hogy Peru és Kiribati kivételével eh, a másik három megállapodást, azt gyakorlatilag már alá is írták, illetve hát aláírták, és eh, ideiglenes jelleggel már alkalmazzák is az aláírás utáni naptól kezdve. Ami a három konkrét megállapodást illeti, ezek nagyon hasonlóak azokhoz, amelyekről novemberben beszámoltunk. Nagyon standard a szöveg, szabványszövegről, szabványrendelkezésekről van szó, talán itt nem is kell több szót vesztegetni ezekre. Kolumbiával kapcsolatban azonban néhány szóra szükség van, mert Kolumbia Perúval együtt egy kicsit más kategóriát jelent. A kolumbiai vízumkönnyítési megállapodás vízummentességi megállapodás az ezek a vízum megállapodások azok azért speciálisak, mert van két magyarázó szöveg, ami hozzájuk van csatolva. 2015 vége előtt Kolumbiának biometrikus útleveleket kellett bevezetnie, illetve toloncegyezmény is szerepelt, tehát egy ilyen egy utaló nyilatkozat a kolumbiai részről, tehát ez a különbség a kolumbiai és a többi megállapodás között. Kolumbia már elkezdte a biometrikus útlevelek kiadását tavaly szeptemberben, tehát ezzel megfeleltek a saját ígérvényüknek, illetve kötelezettségvállalásuknak, ez egy, tehát betartották a, a szavukat, és ami pedig a visszafogadást illeti, ott aláírták a nyilatkozatot, egyelőre nem kellett azt végrehajtani, tehát ezért is ha jól emlékszem, december másodikán volt tavaly az aláírva, vagy lett tavaly az aláírva, ez a vízum megállapodás. E, a perui még nem lett aláírva, e, bár a mai napirenden szerepel, a e, tanácsi határozat tervezet az már készen áll, és többször is beszéltek róla a tanácsban. A tanács tagjai azért nem döntöttek még az aláírás mellett, mert Peru nem úgy, mint Kolumbia eh, késlekedik a biometrikus útlevelek eh, bevezetésével. Eh, ők is tavaly évvége előtt kellett, hogy ezt megtegyék, de belső problémák miatt nem sikerült a határidőt tartani. Tehát a tanácsban úgy döntöttek a tagállamok, hogy várnak, kivárnak Eh, megvárják, eh, hogy Peru is elkezdjen biometrikus útleveleket kibocsátani. Eh, a mostani céldátum az február 26-a. Azt remélem, hogy a perui döntés a tanácsban hamarosan megszülethet, talán március elején, és onnantól kezdve Ehm, márciusban a tényleges aláírás is megtörténik, tehát először az aláírásról való döntés, és aztán az aláírás. A Kiribati megállapodást ehm, ehm, mindössze azért nem írták alá, mert az aláírásra megfelelő dátumot nem találtak, mindkét félnek ugyanis ténylegesen találkoznia kell ahhoz, hogy aláírják a megállapodást. Tehát így áll a helyzet, van ez az öt, kilenc már korábban volt, összesen 19-en voltak, tehát 5 maradt. Ebből az 5-ből, bocsánat, 4-ből, mert csak 4 maradt, három valójában már e, elejegyezve van, e, ezeket e, a bizottság elé tudjuk hozni nem, olyan, nem soká. Egy Nauru, csendes óceáni sziget Nauru való tárgyalások ottani belpolitikai problémák miatt nem, nem tudtak befejeződni. Ráadásul az ország sem nagyon érdeklődött ez iránt, igazándiból ott le vannak állva a tárgyalások, és nem vagyok benne biztos, hogy valaha is újraindulnak, mert az ország nem nagyon érdeklődik a vízum megállapodás iránt. Amennyiben a bizottság képviselőinek van kérdése, akkor szívesen válaszolok arra. Azokra köszönöm. Köszönjük, Palman úr. Most Gabriel Hasszony raportőr következik. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném meg köszönni a bizottságnak ezt az előadást, és szeretném az információ cserét is megköszönni, mert az is időben megtörtént. Először is elégedettségemet fejezem ki, hiszen itt a vízummentesség az igazándiból beleilleszkedik az ezen országokkal való tartott kapcsolatainkba, amelyekkel gazdasági és kulturális kapcsolataink is vannak, és ezeket megkönnyítik. E, itt most a három kis AKC országról, Kiribatiról, Tongáról és Palavuszról beszélnék. E, e, ez megint csak a partnerségünk folytatása. A kotonói megállapodás fényében fontos, hogy ezek a kis országok pozitív jelzéseket küldjenek. Hallottuk a bizottságtól, hogy egy Eh, hallottunk egy jó beszámolót a bizottságtól, igazándiból ennek a három országnak a vízum visszautasítási arányát szeretném csak tudni. Eh, kérem a bizottságot, hogy ezeket az információkat adják meg a többi eh, csendes óceáni országra vonatkozóan is, és lássuk azt, hogy a decemberi vízummentesség óta hányan kaptak és kértek vízumot a többi országban. Ugye a nagyobb országok Kolumbia és Peru, Eh, Kolumbiának eh, az erőfeszítésekhez eh, gratulálok. Ugye nem csak a biometrikus útlevél dátum volt ott, amit igazándiból betartottak, sőt még a vállalás előtt is bevezették, és számos más területen is sikerült a korábbi félelmeinket eloszlatniuk, például a szervezetbűnözéssel bűnözéssel kapcsolatban. Kolumbia Eh, ezen keretek között eh, eh, egy Europol megállapodást is aláírt. Kérdésem az, hogy Peru is készül-e ilyen megállapodásra. Ami Peru illeti, folytatva, köszönjük, hogy a bizottság március elejét, mint céldátumot megfogalmazta. A többi országhoz képest az a paradox helyzet állt elő, hogy előre kell megnyilvánulnunk még a többinél, ugye már megszületett a megállapodás, tehát Perunál pedig még folyamatban van a, hely, a, a helyzet, illetve folyamatban van még a tárgyalás. Szeretném, hogyha megerősítenék, hogy ténylegesen garanciát kaptak-e a biometrikus útlevelek február végi bevezetésére, és mi történik akkor, hogyha ez mégsem sikerülne Perúnak. Még egy dolgot megemlítenék. Kolumbiával kapcsolatban egy visszafogadási egyezmény eh, lesz. Kérdésem, hogy Perúval is lesz-e ilyen. Eh, itt is vannak bizonyos félelmek, amelyekre válaszolnunk kell, hogy egy szervezet bűnözés, illetve illegális bevándorlás miatt ezeket a kérdéseket is kezelnünk kell. Az utolsó, utolsó megjegyzésem eljárási jellegű. Sajnálom, hogy a parlamentet nem megfelelő időben tájékoztatták a kétoldalú tárgyalásokról, illetve azoknak folyamányáról, és a szakbizottság eh, eh, tagjaival együtt eh, én egy állandó információ csere mechanizmust szeretnék látni, ami azt jelenteni, hogy szorosabban együtt tudunk működni a tárgyalások során. Ugyanaz lenne a tárgyalások eredménye, miközben a parlament előjogait is tiszteletben tartanák. Tehát ez egy fontos dolog számunkra nekünk, mint Európai Parlamentnek nem mindig csak az ideiglenes megállapodások bevezetése után, illetve a tényleges aláírása után legyen csak alkalmunk eh, kifejezni, hogy mit gondolunk róla. Eh, összességében nagyon jó volt az együttműködés, eh, és ez azért is jó, mert egy komoly jelzést küld az adott országok polgárai felé. Just to, to put on record my support. A jegyzőkönyv számára mondom, hogy támogatom ezeket az utolsó javaslatokat az információra vonatkozóan. És a külügyi szolgálat jelenlétét is akkor itt leszögezzük. Verzsi asszonynak adok most szót. Köszönöm, elnök úr. Először is elnézést kérek hogy az árnyék előadók ülésén nem tudtam ott lenni, de képviseltettem magam, és tudom, hogy mi volt ott. A frakcióm támogatja a víza kivételek szabályát, a rövid tartózkodásokra vonatkozóan megismételném, ahogy múltkor is elmondtam, hangsúlyozni szeretném, hogy az Európai Unió országai nak csatlakozni kéne ehhez, de egyelőre nagyon korlátozott ennek a hatásköre. Három államot érint, ezek mikroállamok óceániában, és ezek közül kettő szinte kizárólag turisztikai bevételekből él. Ezekkel kapcsolatban nincs semmi félelmünk, hogy nekik ne lehetne megadni ezt a kedvezményt. Olyan kicsi a lakosságuk, hogyha valamennyien ide vándorolnának, akkor se éreznénk meg. Kolumbia és Peru esete már persze más. Csodálkozom, hogy miért őket választottuk, meg az arab emirátus úgyhogy a szervezett bűnözés tekintetében ezen országok kockázatot jelentenek szerintem. Jelentős kábítószerkereskedelem zajlik ezekben az országokban, tehát nem látom be a bizottság javaslatát, még hogyha itt a variábilis geometriára hivatkoznak is, hogy itt ne lenne fenyegetés a fegy, szervezet bűnözés tekintetében. Peru nincs is benne a csomagban közvetlenül, csak javaslatként hangzott el, és ha még valamit hozzáfűzhetek, akkor az az lenne, hogy hogyan mondjam, hogy mi a aggaszt Mindenesetre enyhén szólva is meglepett a választás, és a migráció ellenes harcban a, a szervezet bűnözés elleni harcot, össz, mintha összemosnánk a két, dologgal, két dolgot egymással. Úgyhogy ez aggaszt, és elnök úr, még azt szeretném elmondani, hogy valamennyi alkalommal az zajlott eddig, hogy miután aláírták az úgynevezett ideiglenes egyezményeket, akkor tájékoztattak minket erről. Ez nem elfogadható módszer. Egyetértek az előadóval abban, hogy a bizottságnak ezzel a gyakorlattal föl kéne hagynia. Gyakorlatilag ezzel megsértik a parlament kompetenciáját, hogy eh, kész tények elé állítanak minket. Köszönöm, Mária, eh, munkádat. Eh, nagyon értékelem azt, ahogyan bedolgoztad magad ebbe a témába, és minden szállát végigkövetted. Köszönjük. Ferreira asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr én is azt mondhatom el, hogy a víza liberalizáció hívei vagyunk, némi fenntartása, de a rövid tartózkodásokra vonatkozóan mindenképpen. Ahogy az előttem szóló is már elmondta, nem támogatjuk ugyanakkor és egy kicsit későn is konfrontáltunk most ezzel a problémával. A nagy országok ügyét. Itt ez a három csendes óceáni sziget szinte már a túléléséért küzd a tengerszint megemelkedése miatt. ő vonatkozásukban inkább a klíma változás elleni harcról kéne beszélnünk, nem annyira a vízumkönnyítésről. És rövid távú vízumkönnyítésről nem fogjuk tudni befogadni ezen szigetek lakosságát, tehát ez nem segít rajtuk. Gomez asszony kapszott, Gomez asszony. Köszönöm. Szilvi képviseletében, Szilvi Gion képviseletében beszélek, aki a mi frakciónk előadója, és nem tud itt lenni. Elnézést kér ezért. Inkább átérek franciára, mert könnyebben megy. nem szükséges ezre emlékeztetni, de a vízumpolitika, amelyet követünk, szerinte az Európai Unió belüli mobilitással összefüggő kérdés, és egyértelműen javíthatja az Európai Unió és az érintett országok kapcsolatát. Ezt a kapcsolatot meg kell újítani, és a humanitárius fejlesztési célok összefüggésében konkrét célokat kell kitűzni, és fizikai és szimbolikus értelemben is egyet ért Szilvi a két említett országgal szembeni könnyítésekkel. Nem először nyilvánul meg a parlament ebben, de az eljárás, amit követünk, az nem mindegy, és az előadó Maria is kifejtette már, hogy ezzel gond volt és adódhat. Krisztin is kifejtette, Krisztin asszony. Tehát Szilvi Guillaume véleménye az, hogy a megfelelőségi eljárás mienségét kell megvizsgálni a parlamentnek, illetve mielőtt a, a parlamentet értesítették, sajnos a tagállamok erről már egyeztettek, megegyeztek, Kolumbia vonatkozásában már tavaly december 3-a óta van egy ilyen megegyezés. Így a parlament, ha csak utólag értesítik, akkor nem tud ebbe beleszólni, tehát rendszeres tájékoztatást várunk ezen tárgyalások eredményeiről az együttműködés szellemében, és a parlamenti hozzájárulásnak meg kellene előznie a végrehajtást, a megállapodások hatályba lépését, e, tehát konstruktív a párbeszédet várunk a bizottságtól. Egyetértek ezzel, amit Szilvi képvisel, és Verzsi asszony véleményével is. Nem is értjük, hogy a bizottság és a tanács hogyan járhatott el így, és problémás országokkal hogyan egyezhetett meg, eh, amelyekben a szervezett bűnözés tombol. Köszönöm szépen, Aszpinóra asszony. Sok francia nyelvű van a teremben, de én bolgárul szeretnék beszélni. Köszönöm szépen Maria Gabriel asszonynak eh, a jelentése kapcsolatos munkáját már ami a rövid távú vízamentességet illeti. Támogatom a Perúval kapcsolatos rész felülvizsgálatát a későbbiekben az előbb bemutatott körülmények miatt. A bizottsághoz intézem én is azt a kérést, hogy tájékoztassanak minket, de ne csak a tények után, utólag, hanem számoljanak be a tárgyalások állásáról is, tehát méltó partnerként kezeljenek minket. Ami a, meg, a jelentést illeti és a megállapodást a bizottság és a különböző államok között, akiket ez érint, a megállapodások az Európai Unió céljainak, igényeinek megfelelnek, ezért úgy gondolom, hogy hozzájárulhatunk a megállapodás aláírásához. hiszen csak rövidtávú turista tartózkodást vagy munkavállalást tesznek lehetővé a visszaélést, tehát nem ösztönzik a turizmusnak pozitív gazdasági, társadalmi hatása van, az unió GDP-jének 10%-át termeli 25 millió embert foglalkoztat, tehát ezt támogatást érdemel ez az ágazat. Köszönöm a bizottságnak, adom meg a szót. Nagyon röviden kérem, mondja el a véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a szakbizottság tagjainak a kérdéseket. Szeretnék röviden válaszolni a felvetett kérdésekre. Először is Gábriel asszony az előadó rákérdezett, hogy ezen szigeteknél mi a, az elutasítás mértéke. Nem tudjuk, mert ott nincsenek sengeli konzulátusok, más országokban kell tehát vízumot kérelmezni ők az érintetteknek, ezért nem tudjuk, hogy mennyit kérnek. De az a szigetek lakossága lehet, hogy el sem érje a százezret, valószínűleg nagyon kevés kérelemről van egyáltalán szó, ugyanígy valószínűleg az elutasítások száma is viszonylag alacsony. Aztán volt egy másik kérdés az Europol megállapodásról. Valóban Kolumbiának van ilyen megállapodása az Europollal, Perónak még nincsen, de az Europol szerint ez nem annyira sürgető Peru esetében, de nem lehet kizárni ennek a szükségességét. Ha változik a helyzet, akkor gondolom az Europol megfontolja, hogy megállapodási egyezményt kössön Perúval is. Két fontos témát említettek még meg. Először is, hogy a parlamentet időben tájékoztassuk ezekről a megállapodásokról, másodszor pedig az eljárásra kérdeztek rá, hogy hogyan írták alá ezeket a megállapodásokat még mielőtt a parlament véleményt tudott volna nyilvánítani. Az utóbbi kérdésre térnék ki először. A szerződés lehetővé teszi explicite módon, hogy aláírjunk egy megállapodást, és hatályba lépen 218. cikk alapján ez olyan gyakorlat, amely meglehetősen gyakran zajlik vízum területen, más területeken is úgyhogy úgy vélem, hogy a bizottság eljárása nem kifogásolható. Legalábbis a szerződésnek megfelel. Minden esetre egyetértek, hogy a parlamentet kellő időben <coughs> tájékoztatni kell. E tekintetben emlékeztetném a bizottságot, hogy október 7-én, múlt év október 7-én a szakbizottság elnökének egy levelet intézett, és arról tájékoztatta, hogy a bizottság elfogadta a tanácsi határozatról az állásfoglalást ebben a témában. Ez a gyakorlat, amit eddig is követtünk, tájékoztatjuk a szakbizottságot az aláírás előtt, hogy ilyen vagy olyan döntés született. Úgyhogy a parlamentet kellő időben tájékoztattuk. Mindazonáltal mindig örömmel jövünk ide, és tájékoztatjuk a bizottságot a tárgyalások haladásáról, a vízumkérdésekben, akár a mentességi tárgyalásokban. De ehhez azt kell, hogy a parlament minket meghívjon, és akkor nagy örömmel vállaljuk el ezt a feladatot, és elmondjuk a tudnivalókat. Gabriel asszony. Köszönöm, elnök úr. Csak néhány dolgot szeretnék mondani. Köszönöm. Először is megköszönöm az árnyék előadóknak nagyon világos üzenetet fogalmaztak meg ők is. A második dolog pedig fel szeretném fogla, hívni a figyelmét az Európai Bizottságnak arra, hogy figyeljenek oda nagyon arra a február végi, illetve március elejé időpontra, ami Perúval kapcsolatban be lett jelentve, e, és e, a parlamentet vonják be a jóváhagyási folyamatba, tehát a mi ülésnaptárunkat is vegyék figyelembe. Köszönöm. Köszönöm, hogy ezt elmondta Gabriel asszony. Ezzel lezárhatjuk az ülést, illetve ezt a rendi pontot is. Köszönjük a bizottságnak, illetve a raportőrnek is. Köszönöm azoknak a képviselőknek, akik maradtak, és elmondták, eh, amit szeretnének. És köszönöm mindazoknak, akik a végéig itt maradtak. Következő, igen, a következő ülés január 18-a eh, hétfő Strasbourgban, 19 óra 30 perc. Fontos ülés lesz, holisztikus megközelítése a migrációnak, tehát január 18, Strasbourg, 7.30 este.